Uh, good morning everyone. I think we'll make a... Jó reggelt kívánok mindenkinek. Kezdjük el. Ne várjunk tovább. Perez, az, hogy jelentése negyed tízkor úgy is elkezdődik, addig néhány perci elnöki mondandóm van. Üdvözlöm Önöket! Ezen együléses találkozónkon a frakció hétvégén. Schmitti úr itt van, árnyékelődők, itt vannak. Zsilen úr nincs itt? Nem tudom, a néppárt akkor ki, ki fogja a néppárt ügyeit gondozni. hogy itt lesz akkor 9.15-re. Na, addig is csak néhány bejelenteni való. Azt hiszem webstreamen közvetítenek, úgyhogy üdvözöljük nézőinket, aki a mai projektekkel foglalkozó napirendünket figyelemmel kíséri világszerte. Dossziékban vannak összefoglalók két friss meghallgatásról az egyik témája, a fogyasztói napi rend a Consumer Agenda volt, amely felmerül ma is. Reding úr és Reding asszony és Dali úr volt jelen, Valószínűnek tűnik, hogy május végéig megszületik a bizottság javaslata a fogyasztó védelmi napirendel kapcsolatban, amely aztán áttekint a mi szakbizottságunk is. Formál, nem formális dátum ez, de előre látható. Aztán az Ekonnal együtt a non-profit szervezetek tanácsadási joga a fogyasztóknak címmel meghallgatást és a központi bank témájában, a pénzügyi szolgáltatások piacáról egy nagy konferencia szerveződött, ebben részt vettem én is. Nagyon fontos, hogy belátják, mennyire fontos, hogy mi szerepünk a fogyasztóvédelemben. Ez is mutatja, hogy meghívtak erre a konferenciára. A viszont két hét múlva a második ülésünkön ezért nem lehetek majd jelen, mert hogy ott leszek. Két másik gondolat, pusztán tájékoztás gyanánt, legutóbbi találkozónk után, amikor a standardizáció témájában lezártuk a szavazást, Kömi asszony volt az előadó, emlékeznek, akkor is volt egy vita arról, vajon folytassuk el a tárgyalást a tanácssal az első olvasat reményében. Kömi asszony találkozott a tanácssal, hogy megvitassa a szavazás eredményét, és a koordinátorok ülésén, április 25-én meghívom Komi asszonyt, hogy beszámolót tartson, és kérje a koordinátorok jóváhagyását a tárgyalás eredményére vonatkozóan, és ha ez sikeres lesz, akkor másnap 26-án reggel szavazás történik, hogy megerősítik a mandátumát a tárgyalásra vonatkozóban, ha a koordinátorok ez legyértenek. Nagyon sok érdek ütközik az első olvasat mellett. Nagyon fontos átlátható módon járjunk el ezek fényében és az előadó az árnyékelődókkal folyamatosan tárgyalásban van ennek a folyamatnak a fenntartása érdekében is. Néhány más dolog még. Először is rendkívül sikeres delegációt szervezett Ciprusra a bizottság múlt héten, ahol miniszterekkel találkoztunk, a gazdasági és ipari miniszterrel, valamint az európai ügyi miniszterrel, aki felelős többek között az az elnökségi titkárság felállításáért. Ez megtörtént már egyébként, amely az elnökséget kívánja kezelni majd. Az ipari miniszterrel való találkozónk során találkoztunk azzal a négy elnökkel, akik a konkrét munkacsoportokat vezetik a legfontosabb dossziékra illetően. A közbeszerzés, a egyetemi végzettségek kölcsönös elismerése, a fogyasztóvédelmi ügyek és az új, a javakra vonatkozó új jogszabályi keretek tárgyában. Ezzel a négy fontos tisztviselővel tudtunk tárgyalni, aztán kaptunk a közbeszédősen nagyon fontos áttekintést a, egy, konkrét, egy, egy olyan szakmai csoporttól, amely a, a ciprusi kormány pénzügyi hivatala mellett működik, pénzügyi ellenőrzési hivatala mellett, egy elektronikus közbeszédési rendszert működtetnek, egy nagyon jól működő rendszert. Nagyon nagy benyomást tett ránk, hogy a ciprusiak már most így készülnek az elnöki szerepre, jól mutatja, mennyire fontosnak tartják azt. És jól mutatja, ezt és jól mutatja azt is, mennyire fontosak ezek az előzetes delegációs utak. Mi voltunk az első szakbizottság, amely Cipruson megfordult most, és be fogunk erről számolni önöknek. Aztán még egy téma. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy lesz a hónap végén egy konferencia nemzeti parlamentekkel közösen a COSAC keretében, melyet közösen szerveznek a nemzeti parlamentek és a mi interparlamentáris egységünk. Konkrétan meghívtak engem is, azt hiszem asszonyt is erre az ülésre, mert az első, a, a belső piacot választotta a Deán Parlament ezen ülés fő témája gyanánt, és különösen a szolgáltatás irányel végrehajtásáról lesz szó. Úgyhogy szakbizottságunk örülhet annak, hogy ez megtörtént, és külön szeretném megköszönni a Dán parlamentnek, nem tudom, hogy Dán kollégáinknak volt-e hatása a Dán parlamentre, annak érdekében, hogy a fogyasztóvédelmet válasz a fő témájának a Dán elnökség égisze alatt. Igyekszem önöket teljes mértékben képviselni ezen, a, ezen az ülésen. Ennyit szerettem volna elmondani elnöki közlendő ugyanán, a most pedig néhány formális ügy. A napi rendet kell először is elfogadnunk hivatalosan. Nem látok ellenbetést benben, Akkor a jegyzőkönyv, a 28-29. 28 29. ülés jegyzőkönyve. Az ülés végéig elfogadottnak tekintjük azt, ha nem élnek ellenvetéssel. És a további programunkat illetően azról szeretném őket tájékoztatni, hogy a tervek szerint április 26-án reggel és délután is lenne ülésünk, ám úgy döntöttünk, hogy a délutáni ülést töröljük, mert jelen pillanatban a témáink még nem eléggé kérleltek ahhoz, hogy megvitassuk őket délután, így aztán csak a délelőtti ülésre lesz elég témánk. 26-án pedig az egyetemi diplomák kölcsönös elismeréséről lesz szó, úgyhogy az betölti azt a napot. Vernió asszony fogja elnökölni azt az ülést, mint mondottam, előre elnézést kérek, hiszen az LKB konferencián veszek részt, de egyik alelnököm nyilván mellátja majd az elnöki teendőket. Van-e még felvetésük a napi rendek kapcsolatban? Nincs, köszönöm. Lépjünk tovább. Perez asszony jelentésének módosítóit fogjuk taglalni. Először neki adom meg a szót, majd az árnyékelődők következnek. Irigoyen Peredasszony. Jó reggelt kívánok, köszönöm elnök úr. Mindenek előtt el szeretném mondani, örömömre szolgál, hogy ilyen sok módosító született a jelentéssel kapcsolatban. Ez azt mutatja, hogy a fogyasztóvédelem éppen a legkiszolgáltatottabbak esetében nem kerül ki a látkörünkből, és hogy a szakbizottságunk is törődik ezzel a témával. Köszönöm szépen a tagoknak, a képviselőknek, hogy aktívan dolgoztak és módosítókat készítettek. A módosítók komoly töbletet jelentenek, tisztázni tudtok néhány kérdést, és bizonyos dolgokat felemlítenek, amelyeket korábban nem tudtunk elhelyezni a szövegben. Mielőtt a módosítókat elemezném, szeretném még elmondani, hogy rossz a fordítása angol és francia nyelvre ennek a jelentésnek, ez nagyon sajnálatos, elnézést kérek érte. Még módosítókat is kellett írni azért, mert rossz volt, mert hiányos volt a fordítás. Most pedig az egyes konkrét pontokat szeretném felvetni. Mit is jelent a kiszolgáltatott fogyasztó? Gyakorlatilag az összes módosítót, amit ezzel kapcsolatban említenek, figyelembe tudunk venni, aztán a fogyasztóvédelmi irányelvre való hivatkozás, a 41-es és a 70-es módosító foglalkozik ezzel, az utolsó törölni kívánja ezt. Mindenek előtt Schwab úrnak eleget teszünk, szerintem akkor most itt nincs. Jelen a kiszolgáltatott fogyasztókkal kapcsolatos módosítókat ott nem tudom elfogadni, ahol a stratégiát kívánják úgy módosítani, hogy csökkenjen a védelmi szint. Egy ilyen stratégia természetesen sosem jöhet létre olyan értelemben, hogy kétféle fogyasztóvédelem létezzen egymás mellett. Nem korlátozhatjuk a személyes szabadságot, a fogyasztó választási szabadságát sem korlátozhatjuk, és a 78-as módosítóval az volt a cél, hogy figyelembe tudjuk venni. Olyan értem, megállapítja az előző, a kocka használat gyakran nem foglalkozik azzal a konkrét kockázatokkal, amelyek jelentkeznek. Vagyis, amiről itt szó van, az általános termékbiztonságra vonatkozó irányelvet is figyelembe kell venni, aztán a magas só, zsír és cukortartalmú élelmiszerekről is beszélni kellett, számos módosító született itt is, ezek kiegészítő jellegűek. Úgy gondolom, hogy kompromisszumos indítványt fogok készíteni, amely figyelembe tudja venni az összes felvetést. Számos pozitív kezdeményezés van az ágazatok önszabályozására, viszont meg kell állapítanunk, hogy szigorúbb előírásokra hol van szükség, vagy van-e szükség. Aztán szeretném megemlíteni, hogy holnap kiosztom a módosítókat és a kompromisszumosokat, és április 25-én 9.45-kor fogunk szavazni erről. Bízva abban, hogy itt nagyon jó védelmet tudunk majd kialakítani, hogy olyan egységes piac működjön, amely az emberek érdekében gyorsabb és dinamikusabb. Köszönöm. Köszönöm, Perez asszony. Most jött üzenet, hogy Legrip asszony úton van, de hát mivel sztrájkol a brüsszeli BKV, nem lesz könnyű. De bizonyal mielőbb megérkezik. Most viszont Ole Schmidt úr kap először szót, aki az ALDE előadója, majd Emily Turin asszony. A harmadik pedig nincs itt. A elnökként én is majd hozzászólok. Most adom a Schmidt úr először. Köszönöm, elnök úr. És köszönöm a jelentéstevő munkáját is. Korábban megvitattuk már ezt a témát egyet tudok érteni. Nagyon sok mindennel, mely kifejtésre került a jelentésben, ám van néhány fenntartásom is. Nem tudom, hogy azokra utalt-e az előadó asszony, vagy mikor azt mondta, hogy nem tud minden módosítót elfogadni a definícióval kapcsolatban. Lehet, hogy ezek a, az én fenntartásaimra kapcsolódnak. Ez pedig kapcsolódik ahhoz az általános politikai elvemhez, nézetemhez, hogy nem szabad túl széles merítésű definíciókat alkalmazni, és túl széles körű hatályt. Mert akkor mindenki, majd mindenki beleesik ebbe a kategóriába majd. Én is ö, sérülékeny vagyok bizonyos szempontból. Talán még maga az elnök úr is sebezhető bizonyos szempontból, bizonyos kategória alapján ám jelentés cél voltak éppen azt hiszem nem az, hogy mindenkit belefoglaljon a sebezhető fogyasztó kategóriába, hanem jobban kihegyezett, jobban célzott jogszabályra van szükség. Ha azt a meghatározást alkalmazzuk, ami egy csoporthoz való tartozás alapján áll, akkor ez nehézebbé teszi az egészet. Ha például a nemet, a, a, alkalmaznánk? Minden nő sebezhető? Én sok éve együtt élek egy nővel, akinél én jóval sebezhetőbb vagyok például. Tehát egy kicsit nehéz, vagy veszélyes, hogyha így határozunk meg kategóriákat a sebezhető fogyasztóra vonatkozóan aztán minden fogyasztó, minden utas, minden pénzügyi szolgáltatás fogyasztója is ö, sebezhetőnek tekinthető, ám ez megint csak nagyon kockázatos. Én az Econnak vagyok teljes jogú tagja 99 óta, ilyenként tudom, hogy nem lehet mindenkit mindentől megvédeni a piacon. Ez is tehát egy veszélyes precedens, mert a pénzügyi ágazatban például, ha igyekez, igyekszük megvédeni a, a fogyasztókat, az ügyfeleket, az ő pénzüket, meg a, a kiskereskedelmi ügyfelek pénzét, akkor látnunk kell, hogy bizonyos megtakarítási eszközök per definíció nem, nem biztonságosak, kockázatos piac, ez kockázatos termékek, a kockázatból van a, a prémium. Ugye, ha valaki kockázatos eszközben tartja a pénzét, nyilván nagyobb hozamra számít például magasabb nyugdíjra 20 év múlva, mint az, aki biztonságosabb alapba teszi a pénzét. Úgyhogy én eléggé habozok, nem nagyon szívesen határoznám meg így sem ezt a kört. Ez tehát a fő érvem, ebből adódnak fenntartásaim, úgyhogy ezért néhány képviselőtársam együtt ebben a szellemben terjesztettem be módosítókat. Nem arról van szó, hogy nem fontos ez a téma. Abszolút alapvető fontosságú, és a jól működő belső piac alapvető eleme ez a fajta fogyasztóvédelmi jogszabály, ezzel teljesen egyetértek. Ám vannak kétségeim is, és azt a reményemet kell kifejeznem, hogy most, amikor a kompromisszumos módosítókon dolgozik, megszívleli ezeket a fenntartásokat, illetve figyelembe veszi az ALDE frakcióban dolgozó barátaim és a saját magam által benyújtott módosítókat. Ennyit szeretnék pusztán kérni. Tudom, hogy nem fogja mindegyiket támogatni, és nem teljes mértékben, de talán részben igen. Ezt reméljük. És szeretném még egyszer megköszönni a, a kiváló jelentést, nagyon őszinte jó minőség jelentés. Mikrofon nélkül beszél az előadó, mondja önöknek a tolmács. Tehát ebben a szakbizottságban is meg kell szívlelni ezeket a fenntartásokat. Um, Mrs. Um, Köszönöm szépen. Grip uh, úr, asszonynak adom meg a szót, parancsoljon, örülök, hogy eljött. Köszönöm elnök úr. Filip Süvent helyettesítem ma, kollégámat, aki elnézést kér, hogy nincs jelen, de Franciaországba kellett maradnia. Először is Zsüven úr, aki azzal bízott meg, hogy helyette szóljak, szeretne köszönetet mondani az előadónak, Régolyán Perez asszonynak a jelentés tervezetért, ez hozzájárul a bizottsági anyaghoz egy igen fontos témában, a kiszolgáltatott fogyasztók témájában. Zsüven úr előzetesen el szeretné mondani, hogy a francia nyelvű változatban voltak fordítási problémák, illetve bizonyos módosító indítványok fordítása is nehézségeket okozott, úgyhogy erről szerettük volna tájékoztatni az előadót. Zsüven úr hangsúlyozza azt a tényt is, hogy tekintettel a téma összetett voltára, illetve arra tényleg, hogy nagyon nehéz teljes mértékben átfogni, abban a terjedelemben, amely rendelkezésünkre áll, a kiszolgáltatott fogyasztó definíciója nehezen megfogható terminológia. Süven kollega több módosító is beadott, öt fő aggályt tükrözve. Először is a kiszolgáltatott fogyasztó tisztázása, a definíció meghatározása vonatkozásában a, klasszikus ö, ö, meghatározáson túl, ö, akinek valamilyen más ö, fogyatékkal kell élnie, például látás, ö, vagy pedig egyéb ö, érzékszerű fogyatékossággal, vagy ideiglenes problémával, ö, Azért, mert a külső környezet, illetve a saját fogyasztói voltak között van valamilyen nagy szakadék. Tehát figyelembe kell venni ezeket a sajátosságokat, amelyek az egyéneket, illetve a környezetüket jellemzik. Második dolog, a kiszolgáltatott fogyasztók védelmének megerősítése. Az európai stratégiának egyrészt a jogi megerősítésre kell koncentrálnia, ami a kiszolgáltatott fogyasztókat illeti. Ugye megállnak a jogi korpusznak a megerősítésről van szó, de ugyanakkor a fogyasztókat fel kell vértezniük bizonyos lehetőségekkel, ami megint csak a képességeikre vezethető vissza, hogy ők maguk hoznak számukra fontos döntéseket hogy hozzájuthatnak olyan információkhoz, amelyek a jogaikat illetik, hogy megértik azokat az információkat, amelyeket szolgáltatnak számukra. Tehát ezért az ilyen jellegű kezdeményezéseket meg kell erősíteni, és támogatni kell, akár a vállalatok részéről, vagy pedig a fogyasztói hálózatok részéről, amelyek célja az, hogy Európa szerte segítse a fogyasztókat. Harmadik pont. A fogyasztók védelmének megerősítése az új technológiák segítségével. Fontos figyelembe venni azokat a gyakorlatokat, amelyekkel visszaélnek manapság, például az online reklámok, a különböző szociális hálózatok, reklámok közötti kapcsolatokat is figyelembe kell venni, tehát új kihívásokkal kell szembenéznünk az új technológiák miatt. Negyedik, utolsó előtti pont. Nyilván a vállalatokkal is össze kell fogni a kiszolgáltatott fogyasztók védelmének megerősítése során, meg kell őket is erősíteni, illetve ezt az együttműködést közöttük. Végezetül pedig el kell ismerni azt, hogy egyszerűen nem lehet transzverzális egységes eszközt létrehozni a kiszolgáltatott fogyasztók védelme érdekében, mert más is más a helyzet mindenütt. Ezen kívül nem rendelkezünk egyelőre kiszolgáltatott fogyasztó definícióval. Úgyhogy Zsüven úr inkább ágazati megközelítést vagy eseti megközelítést javasolna. Az öt módosított túl, amely a fő aggályokat tartalmazza, Süven kollega még további módosító indítványokat is megfogalmazott, hogy például a 16. bekezdésben tisztázzon kérdéseket. Úgy tűnik, hogy a jelentés tervezet a, a az árak átláthatósága vonatkozásában, illetve például a ö, szállítók ö, esetében ö, valamilyen változtatás esetén, kialakult helyzet esetén figyelembe veendő kérdésekre koncentrálva, hogy jobban lehessen feltérképezni a kiszolgáltatott fogyasztókat és szükségleteiket. Emlékeztet arra is, és ezzel zárnám hozzászólásomat, egy korábban megfogalmazott kérdésére is, a reklám hatását illetően a fogyasztókra. Ehhez tanulmányra van szükség, amelyet például a bizottság végezhetne el, hogy a túlságosan agresszív ö, reklám milyen hatással lehet a kiszolgáltatott fogyasztókra, és főleg itt most elsősorban a gyermekekre gondolunk. Hát ennyit szerettem volna elmondani, és nagyon remélem, hogy Zsüven úr ö, hozzá tud majd járulni a kompromisszum kialakításához, ö, az előadó és a többi árnyék jelentés köz, ö, tevő között, a szavazásig, amelyre valószínűleg a hónap végén kerül sor. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tyrna szó. Thank you. Um, few words about our... Köszönöm szépen. A módosítóinkról szeretnék néhány szót mondani. Először is a definíciókkal kapcsolatban. A vulnerability, a kiszolgáltatottság, a sérülékenység, eh, itt nem csak a kockázatról van szó. Itt arról van szó, hogy az ember hozzáfér az információkhoz, képes-e arra, hogy feldolgozza ezeket, vagy nem. Képes-e valaki arra, hogy a választásának a következményeit felmérje. A kiszolgáltatottság eh, egy konkrét esetben vizsgálandó, például ha félrevezető magatartásról van szó, amelynek kitehetünk, vagy egy személy helyzetéből indulhatunk ki. Ez nagyon fontos számunkra aláhúzni, hogy vannak olyanok, amelyek, akik kiszolgáltatottabbak, sérülékenyebbek, folyamatosabban azok, mint mások. Mondhatnánk, ahogy Konstanz is említett, mentálisan fogyatékos, vagy hátrányos helyzetű, vagy itt vannak a gyerekek például, ők kiszolgáltatottabbak másoknál itt egy meglehetősen széles definícióról beszélünk, hogy vannak csoportok, amelyek folyamatosan kiszolgáltatottabbak másoknál. Ezeket kell központba állítani. És szeretném még megemlíteni, hogy biztosítanunk kell azt, hogy világos koncepciónk legyen arra nézve, mit is jelent a kiszolgáltatott a sérülékeny fogasztó, fogyasztó. Ehhez a sérülékenységet tisztázni kell, mert különben ezt nem tudjuk a tényleges a valós élet körülményeire átültetni. Tehát egy filozófiai szinten is kell lépnünk, meg gyakorlati szinten is. A második pont, egyetértünk Simán úrral, hogy elemzésre lenne szükség a bizottság részéről az agresszív piaci gyakorlatokkal kapcsolatban, főleg gyerekek esetében, hogy tényleg lássuk, mi is folyik itt Európában a harmadik pont konkr- konkrétan a dohányjal, az alkohollal foglalkozik, hogyha ezeket közvetlenül fiatal embereknek, ifjúkor gyermekeknek akarják, ezeket akarják célba venni. Vannak országok, ahol ilyen jellegű tilalom, marketing tilalom már létezik, és azt gondolom, hogy Franciaországnak van egy ilyen eszköze. Miért kell megengedni dohányterm, dohánygyártóknak, vagy alkohol előállítóknak, hogy gyerekekhez forduljanak a a reklámjával. Aztán a következő pontban azt gondolom, hogy itt megint csak egyetértünk. Például a smartfonok az internet esetében nem szabad túlságosan agresszív reklámot, a marketinget folytatni, tehát itt egy kicsit keményebben kell fellépnünk. Egyéb iránt pedig köszönöm szépen az eddigi munkát, és próbáljunk megállapodást jutni itt a szakbizottságon belül. Remélem, hogy erre van lehetőség. Köszönöm szépen. Van-e további képviselő, aki hozzá kíván szólni? Most akkor a magam részéről is egy néhány pontot elmondanék a saját frakcióm nevében volt az árnyék előadó már elmondta, de egyébként egyetértek azzal, amit a kollégák elmondtak. Azt hiszem nagyon jó alapot kínál a módosítók sora. Persze az, hogy nagyon jó anyaggal tud dolgozni, meggyőződésem szerint, és a jelentést valamennyien támogatni tudjuk, és az egyik dolog a kiszolgáltatottság, a sérülékenység kérdése, mint Schmidt úr is mondta, valahol mindenki kiszolgáltatott vagy sérülékeny, és ez Ciprusban elmúlt héten találkoztam az Európai Fogyasztóvédelmi Központtal, és természetesen, ha valaki éppen üdül, akkor ő is kiszolgáltatottabb másoknál, vagy bizonyos körülmények között, vagy itt van például a timesharing, mint eszköz, és vannak emberek, akik meglehetősen sok pénzt költenek más területeken, és nagyon sok a panasz, mert egyszerűen nem rendelkeznek a szükséges információval. Az Európai Fogyasztóvédelmi Központ angol nyelven készít anyagot a fogyasztók számára, és a határokon átnyúló esetek nagy része az egyik üdülők körül, e, üdülői panasz, vagy üdülőknek a panasza, és mindenek előtt konkrét körülményeket kell megvizsgálni, amelyben az emberek vannak, és um, vannak folyamatos körülmények, vagy állandó körülmények, amelyek a kiszolgáltatottságot erősítik, az alacsony jövedelem, a fogyatékkal élők, az idősebbek, stb. Éppen ezért nagyon alaposan végig kell gondolni, hogyan tudok egy általános fogalmat alkotni ebben az esetben, hogyan tudjuk javítani a jogalkotás minőségét a fogyasztóvédelem területén, és eh, hol kell nagyon konkrét jogot alkotni ebben az esetben, tehát nem az általánosabb megközelítést alkalmazni, tehát célzottan fellépni. Ebben az összefüggésben jó néhány módosítót készítettem, éppen ezért eh, a hatályt adott esetben kis kell szélesíteni, kis kell tágítani, úgy gondolom, de aztán konkrét esetekre is fel kell hívni a figyelmet. Attól tartok, hogy gyakran eltérünk a leglényegesebb pontoktól. Meg kell nézni, hogy a fogyasztóvédelemben mit tervezünk a következő időszakban, és ebben az összefüggésben kell fellépnünk. Számos kolléga elmondta már, hogy van egy ilyen fogyasztóvédelmi agenda, amit a bizottság készít, és ezt tükrö, annak tükröznie kell, amit mi itt felvetünk Ebben az összefüggésben egy jó néhány témát felvetettem, például a hozzáférés, a digitális termékek és szolgáltatásokhoz való hozzáférés témája két irányban. Azt gondolom kell itt gondolkodnunk. Bizonyos értelemben vannak emberek, akik egyszerűen kiszolgáltatottak vagy sérülékenyek, nagyon sok információjuk lehet adott esetben, de amit minő, amilyen minőségű információt kapnak, az nem megfelelő. Például az árösszehasonlítások témája. Nagyon sok website, honlap foglalkozik ezzel. Honnan lehet tudni, hogy ezek ténylegesen tükrözik a termékek széles körét ezek az árösszehasonlítások, és a digitális gazdasággal foglalkozó munkacsoport igenis foglalkozik ezzel a témával, de beszélni kell a értékesítőkkel is, a kereskedőkkel is ezekben az ügyekben. Itt látjuk, hogy folyamatosan megsértik a jogszabályokat, és itt ez nem egy-egy konkrét csoportot érint, hanem úgy általában sok mindenkit. De a mobiltelefonok témáját is felvetett a képviselő kollégám az imént. Például figyelni kell arra, hogy a roamingon keresztül ne legyenek túl nagy számlák, tehát lehetővé kell tenni, hogy leálljon a számla növekedés egy adott ponton, és eh, az adat roamingnál látjuk, hogy milyen komoly problémákat okoz. Ez egy elvárás, ez megint csak egy példa arra, ahol az ismeret hiánya, transzparencia hiánya, a tájékoztatás hiánya már önmagában kiszolgáltatottá tehet egy-egy fogyasztót. Egyébként pedig az árösszehasonlítás témája, ez fontos lesz a jövőben, és itt vannak emberek, akik nagyon konkrétan érintve vannak ezáltal, és nem csak általában. Aztán egy további kiskereskedelem témája az az árösszehasonlítások, vagy az ár arbitrázs, amit itt említünk, itt vannak különböző felvetések a Peres jelentésben, vannak, ahol az interneten az árak egyszerűen magasabbak, és bizonyos esetekben alacsony. Ezt meg kell vizsgálnunk, hogy mit tudunk tenni itt, de mindenképpen vannak lehetőségek a fogyasztók számára, hogy felvizsgálják a adott esetben, hogyha az interneten rendelnek, akkor megkapják a terméket ez egy fontos lehetőség, hiszen vannak, akik egy lakáshoz vannak kötve, nem tudnak annyit mozogni. Éppen ezért arra figyelni kell, hogy szükség van arra, hogy általános mechanizmusokat megvitassunk, hogy megértsük, hogy mit is akarunk. A munkánk egyik fontos része, hogy olyan jogalkotás, olyan jogszülesen, amely tényleg képes kezelni a konkrét eseteket is és itt visszatérünk a kérdésre, hogyha jó jogot akarunk alkotni, akkor időt kell szánni, elemezni azt, hogy mit is tudunk megcsinálni. Svensson korábbi munkája például a fogyasztóvédelmi agendánál, ez mind figyelembe vendő. Ennyit szerettem volna hozzászólni. Ez természetesen átfogó hozzászólásom. Azt hiszem, Mrs. Turnblom van a körünkben, a bizottság képviseletében. Megadom önnek a szót, és utána visszadom a szót az előadónak. Turnblom asszony. Uh, Jó reggelt, köszönöm a szót. Először is szeretném megköszönni a jelentéstevő asszonynak kiváló munkáját, és a szakbizottságnak ezt a, azokat a nagyon érdekes és álláspontjukat jól bemutató módosítókat, amelyeket benyújtottak. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy egyetértünk azzal a többdimenziós aspektusával, illetve meghatározásával a, a kiszolgáltatott fogyasztónak, amelyet alkalmaztak, és szeretném kifejezni azt is, hogy az Európai Bizottság elhatározott szándéka, hogy az a kiszolgáltatottság és a, ö, általában a fogyatékosság szempontjait mainstreaming módján minden szakpolitikában megjelenítsünk. Alapokon, ö, tények alapján álló értékelés van szükség egy folyamatosan változó társadalomban, ahogy Harbour ül is nagyon pontosan elmagyarázta ezt, ezért folyamatosan figyelemmel kell lennünk ezekre az aspektusokra ahogy az Empowerment Survey is bemutatta, különbséget kell tennünk az átlag fogyasztó belátása és a normál körülmények között és a között, amikor különleges intézkedésekre van szükség a fogyasztó védelmében. Tehát ez egy folyamatos figyelmet igényel a jogalkotótól, és a vonatkozó tanulmányok, például a félrevezető reklámozás kapcsán, különösen a gyermekek és a fiatal fogyasztók kárra történő reklámozás esetén És további tanulmányokat folytatunk ebben a témában a jogalkotás támogatására, illetve konkrét kiszolgáltatási modelleket, mintákat is vizsgálunk egyes piacokon, és egyes ágazatokat is külön kell vizsgálni, ahol a kiszolgáltatottság sajátságos formákat ölthet. Tehát például a pénzügyi szolgáltatások, közlekedés, energetika, és általában liberalizált piacok jó példát nyújtanak erre, erre az igényre. Az is világos számunkra, hogy a kiszolgáltatottság lehet átmeneti is, meg állandó állapot is. Tehát sok esetben az ember észre sem veszi, és személyesen kiszolgáltatott fogyasztó helyzetbe kerül egyik napról a másikra. Ugyanakkor nagyon világosak kell legyünk azt a tényt illetően, hogy ahogy az Empowerment Survey is mutatta, lehet, hogy az átlag fogyasztó szintje nem esett egybe a várakozásokkal a tanulmány eredmény alapján, azon képességét illetően, és eszközeit illetően, hogy átlásson bizonyos helyzeteket. A jövőbeli javasolt intézkedések kell, hogy tükrözzék ezeket az eredményeket. Ezért kell folyamatosan vizsgálni, tanulmányozni, kutatni ezt a témát és annak egyes vetületeit, hogy megragadjuk a kiszolgáltatottság megjelenési formáit. Különbséget kell tenni ugyanakkor a, a megelőző intézkedések között, amelyek jó részt tagállami hatáskörbe esnek, oktatási és információs tevékenységeket érinthetnek ezek. Ugyanakkor van egy határ, ameddig az oktatás információ elmehet, és amit nyújthat, és aztán van a jog, jogalkotás eszköze, amelynek alkalmazására készen kell álljunk. Ha ténylegesen felmerül a probléma. Végül hadd mondjam el, hogy azokon a területeken, amelyek a jelentésben felmerültek, illetve amelyeket a módosítók érintenek, adódnak olyanok is, melyeket a bizottság jelenleg vizsgál a kiszolgáltottság szempontjából. Egyik ilyen az audiovizuális ágazat, és abban a reklámozás, különösen gyermekeknek szent reklámok. A bizottság az eh, ered, vissza fog térni a, a vizsgálat lezárt ut- után erre a konkrét ágazatra, mert nagyon fontos ebből a szempontból. Aztán ott van a termékbiztonság ügye, kiszolgáltatottságot ugyan már figyelembe vettük eleve, ám többet is lehetne tenni a termékek tervezése során is már. Mert a biztonság, biztonságos használat és egészségügy tekintetében rendkívül körültekintőek kell legyünk, és a végén, hadd említse meg azt a munkát, jelenleg folyik a harmadik energiacsomag keretében. A energetikai főigazgatóságunk egy javaslatot terjesztett be, és a Sanko DJ-vel együtt azon dolgozunk, hogy feltérképezzük azt, hogy a tagállamok miképpen határozták meg a kiszolgáltatott fogyasztók fogalmát a harmadik csomag értelmezésében, milyen gyakorlatok alakultak egyes tagállamokban ezekkel kapcsolatban, és ezek alapján egy jelentést készítünk el a témában. Egy nagyon aktuális, nagyon fontos téma ez, és mondjuk az üzemanyag szegénységtől, vagy a fűtőanyag szegénységtől egy sor témán át mindenfélét érinthet a kiszolgáltatottság fogalma. A jelentést az Állampolgári Fórumra terveztük beterjeszteni, elsősorban, ám hasznosítható máshol is. Lehet, hogy nem ez a végső szó, lehet, hogy, lehet, hogy nem, ez, nem készül a jelentés őszre, ha nem kicsit később, mert igen nagy munkát igényel a, a helyzet feltérképezése a tagállamokban, a legjobb gyakorlatok megragadása és a jó gyakorlatokra vonatkozó információ, illetve a fogyasztóvédelmi intézkedések felmérése. Köszönöm a szakbizottság meghívását, és nagyon sok sikert kívánok a jelentés befejezéséhez. Mi is nagyon várjuk ezt. És hagyj erősítse meg még egyszer azt is, hogy persze a, a kiszolgáltatott fogyasztó az egyik olyan kihívás, melyet a Consumer Agenda hangsúlyoz. Úgyhogy a bizottság is érzékeli ezt, ezt a tényt, ennek fontosságát, és a jövőben is foglalkozni kívánunk ezzel kiemelt módon. Köszönöm, köszönöm Tömle asszony. Irigön Perez asszony kapja meg az árszót. Muchas gracias, presidente. Quisiera agradecer a todos ustedes sus aportaciones. Köszönöm szépen. Köszönöm a hozzászólásokat. Nyilván lényegesen jobb lesz ezek által a jelentés. Valamennyi hozzászóló hangsúlyozta, hogy a kiszolgáltatott fogyasztót definiálni kell. Szükség van egy ilyen definícióra, mert azt láthatjuk, hogy a belső piac szabályozására vonatkozó előírások sokkal előre haladottabbak, mint a fogyasztóvédelem. Éppen ezért szükség van egy általános kompromisszumos indítványra, hogy tisztázzuk a kiszolgáltatott fogyasztó fogalmát. Ez egy olyan helyzet, melybe életünk során nyilván valamennyien belekerülhetünk. Schmidt úrra reagálva. Gratulálni szeretnék a feleségéhez és az összes rokonához, a, amelyet megemlített már korábban is, nagyon jó családja van, nagyon szép családja van, és szeretném elmondani, hogy a védelem kiterjesztése azokon a területeken szükséges, ahol tényleg a kiszolgáltatottság fennáll speciális körülmények között uh, Zsöven úr pozícióját adta elő. El kell, hogy mondjam, az öt pont, amiről beszélt a 16. bekezdés, és nyilván meg fog tudni állapodni a konkrét védelemmel kapcsolatban. Proaktív jogalkotásra van szükség, amely képes bizalmat kialakítani, ehhez jobban kell tájékoztatni a fogyasztók. A Turinon asszony itt is megint csak azt kell vizsgálni, mikor következik be a kiszolgáltatott helyzet. Az életünk során ez mindenkit érintett természetesen. Aztán ön külön hangsúlyozta a fiatalkorúak és a gyermekek kérdését. Nem csak Franciaországban, saját hazámban is számos országban vannak ilyen fellépések, kampányok, sőt tilalmak arra vonatkozóan, hogy alkoholos és dohány termékeket nem szabad reklámozni, és Howard úr esetében pedig köszönöm szépen, hogy kiemelte a speciális helyzetet, amikor az ember turistaként működik és utazik. Tehát ezeken a területeken is felhívjuk majd a figyelmet, megteszek a szükséges lépéseket. Köszönöm szépen! április 26-án szavazunk erről a jelentésről, és biztos vagyok abban, hogy elegáns, kompromisszumos megoldásokat talál majd, és ezeket előterjeszti. A májusi plenárison lesz szavazás, reméljük időben megszületik minden, és reméljük, hogy Tornblom asszony a fogyasztóvédelemhez kellő mértékű plusz tudnak adni, mielőtt a szakbizottság elé kerül az agenda keretében. És a következő pont felvetése előtt örömmel jelentem, hogy Horvátországból van jelen egy megfigyelő, Matosics úr, remélem jól ejtettem ki a nevét. Talán a kollégák is tudják, hogy megérkeztek a parlamentbe a horvát megfigyelő. én még senkit sem fogadtunk kifejezetten be egy szakbizottság keretei közé, de örülünk, hogy eljött, és hogyha horvát felvetései, horvát vonatkozású felvetései vannak, vegyen részt a vitákban, kérem. Nem tudom, hogy röviden be kíván-e mutatkozni, és szívesen megadom a, önnek a szót, hogyha hozzá kíván szólni, be szeretne mutatkozni. Köszönöm szépen. Üdvözölni szeretnék mindenkit. Nagyon örülök, hogy eljöhettem a barátaim közé, és segítenék itt az európai Unióban dolgozni, és örülünk, hogy Horvátország az Európai Unió teljes jogú tagja, és biztosak vagyunk abban, hogy mi is hozzá tudunk járulni itt a szakbizottságban felvetülő gondolatokhoz, és nagyon várom, hogy részt vegyek a konkrét vitákban is. Köszönöm szépen. Good. Well, um... Köszönöm szépen. Csak egy kis időt szerettem volna nyerni, mert uh, tudom, hogy a bizottság előadást kíván tartani, és ezért a diákat próbáljuk előkeresni az előadáshoz, és nagyon remélem mindenki meg is érkezik időben az előadásra. Következik tehát az új témánk, ez egy vélemény lesz a közlekedési bizottság számára. a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztéséről. És nagyon örülök, hogy ezzel a témával foglalkozhatunk, mert ahogy ez a ö, digitális gazdaságról ö, folytatott vitánkból kiderült, rendkívül fontos téma ez a belső piac kontextusában. Úgyhogy nagyon jó dolog, hogy a közlekedési bizottsággal együtt prioritásként kezeljük ezt a területet, Úgyhogy nagyon örülök neki, hogy Koferáti úr készíti el a véleményt a nevünkben. Erik Paki a főigazgatóság részéről fog beszámolni a bizottsági hatástanulmányról, a bizottsági javaslat kapcsán, de nem tudom, hogy előadónknak adjam -e, adjam -e meg először a szót. Nem tudom, szeretne először egy rövid bevezetőt tartani, Koferáti úr. Köszönöm, elnök úr, a szót. Igen, azt hiszem hasznos lehet a munkánk szempontjából, hogyha néhány dolgot előzetesen elmondanék. Ez majd a későbbiekben részletes illusztrációt is kap. Nyilván el tudom mondani azt, hogy többször is beszélünk majd az egyes fejezetekről való részletesebb vitára. De talán most is érdemes felvetni azt a témát, amelyel foglalkozunk, és ahogy ön is említette, egy olyan rendelet, amelyet a bizottság javasol, és amely a transeurópai hálózatok, közlekedési hálózatok fejlesztésére irányul, és arra az infrastruktúrára, amely ha sikerül fejleszteni minőségi szempontból és időben, akkor sokkal jelentősebb kohéziót tudunk elérni az egész Európai Unió területén, ahogy ön is említette ezt. Ami még nagyon fontos az, hogy az áruk és a személyek gyorsabban tudnának utazni mert életkörülményeik szempontjából versenyképesnek kell lennie azoknak a területeknek, amelyeket összekapcsolnak ezek a hálózatok. A bizottság hosszas konzultációt folytatott minden érintettel, és végül megszületett az a javaslat, amit meg kell vitatnunk. A hálózatnak nyilván kiegészítésre van szüksége, mert vannak olyan szakaszok, amelyek már kiépítés alatt állnak. De vannak egyes országok, ahol még nem föltétlenül létezik a folyamatosság. És nyilván szükség van ide ö, nagyobb erőket koncentrálni. Főleg a struktúrák ö, minősége fontos, és a különböző közlekedési módok összekapcsolásra. Tehát a területekre és a közlekedési módokra is oda kell figyelni, ahogy már említettem. Szerintem a következő a probléma. A hálózat struktúrája szempontjából, amikor duális rendszerről beszélünk a törzs hálózati folyosók vonatkozásában, amely már egyrészt részre, létrejött, és aztán a teljes hálózatnak 2050-re kell kialakulnia. Egy megfelelő módszert követve. Úgy gondolom, hogy ennek a módszernek bele kellene illeszkednie a, a rendeletbe. Mégpedig azért, mert amit már definiáltunk, nem kellene módosítanunk, főleg mert ilyen hosszú ideig tart a hálózat létrehozása. Viszont referenciát, módszertani referenciát adnunk kell, amelynek jelentős súlya is van a teljes rendeletben. Ami az anyagi hatásokat illeti, ne változtassunk a rendeletben és úgy gondolom, hogy ami pedig a politikai értéket illeti, és főleg az egységességet, jó lenne, hogyha rendelet maximális kritériumokat tartalmazna, amely az egyes módszerekre vonatkozna. Legyen az az integráció kérdése, a harmonizáció kérdése, illetve az új szakaszok megépítésének. Úgy gondolom, hogy fontos lenne a hálózat európai hozzáadott értékét is hangsúlyozni. Itt két dologra szeretnék kitérni, vagy két feltételre, amelyek fontosabbak, mint a többiek, szerintem legalábbis. Először is, ami a határokon átnyúló szakaszokat illeti, amelyeknek már a létező szakaszokhoz kell kapcsolódniuk. Ezek rendkívül látványosak és rendkívül fontosak, hogy ezeket a szakaszokat elkészítsük. A másik az a lehetőség, amelyet a különböző intermodalitási lehetőségek rejtenek magukban. Nagyon fontos, hogy minden egyes szegmenst össze tudjunk kapcsolni. A repülőtereket, a magas sebességű szakaszokat, a metró szakaszokat, a vasúti szakaszokat, az autópályákat. Tehát minden egyes szegmens nyilván ö, saját értékkel is rendelkezik, de ez az érték jelentősen növekszik, hogyha egy másikkal kapcsolódhat. Akkor beszélhetünk ö, magának a hálózatnak ö, az európai többletértékéről. Aztán, ami még fontosabb problémának tűnik számomra, és ami érinti a szakbizottságunkat, a koordinátor szerepe, az európai koordinátor szerepe. Minden egyes folyosó esetében egy koordinátort lehet kinevezni. Alapvetően kommunikációs feladattal, aki mindenkinek az információit koordinálja. Tehát kommunikációs feladatot tölt be. Nem akarom kisebbíteni ezt a feladatot, mert ez rendkívül fontos, hogy gyorsan, a legjobban, a legpontosabban ö, legyen közvetítve ez az információ. De szerintem nagyobb ambíciókat kellene magunk elé tűzni, és ezért a koordinátornak valamilyen többletfeladatot kellene adni, és nyilván meg kell állapodnia az intézmények a vállalatok között. Nyilván az államok politikai mediációjára, közvetítő szerepére is szükség van. Ezen kívül ez a feladatkör hasznos lenne, és ezt tölthetné be a koordinátor is. Azon a feladaton túl, amit már a bizottság is jelzett. Van még egy utolsó dolog, Persze vannak más problémák is, de majd, amikor részletesen tárgyalunk, a kollégákkal ezekre visszatérünk. De egy dolgot még szeretnék itt felvetni a bizottság előtt is. Főleg a SNOV létrehozásakor, de főleg amikor jelentős infrastruktúrák létrehozásáról van szó nyilván azonnal felvetődik a kérdés a területhez és a személyekhez való kapcsolódás. Például, ha vasúti szakaszokat építjük, vagy a repülőtereket, olyan területeken akarjuk ezeket felíten, felépíteni, ahol már élnek emberek, ahol vannak közösségek, és akik már mondjuk évszázadok óta valamilyen módon élnek, és hirtelen ö, ilyesmivel találják ö, szembe magukat. ezekkel a struktúrákkal. Úgyhogy ez egy ilyen megszálló jellegű hatás, és ez nehéz reakciókat idézhet elő a lakosokban. Úgyhogy úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha rendeletben egy olyan eljárás is lenne, amely már vannak országok, ahol rendelkezik, létezik, de még nem mindenütt, ami figyelembe venni a szociális hatásait az ilyen jellegű struktúráknak. Illetve dialógus is kialakulhatna, még mielőtt beindulna az építkezés, azért, hogy ne legyenek nagyon kemény összeütközések, tehát valamilyen párbeszédre van szükség. Csak el akartam mondani, hogy én hogy látom ezt a kérdést. Azt hiszem, hogy itt megint csak forrás problémák vannak, hiszen jelentős források állnak ugyan rendelkezésünkre, de nem elegendőek. Ami például az első részt illeti, már 25 milliárd áll rendelkezésre, és további 30 milliárd, de nyilván a tagállamoknak is hozzá kell járulniuk ehhez. De úgy gondolom, hogy emelni kellene ezeket az összegeket. Hát pillanatnyilag ezekre szerettem volna felhívni a figyelmet, és utána hallg- szeretném meghallgatni a bizottságot, ha még van valami, akkor még visszatérek el a témára. Köszönöm. Szerintem ezt a hasznos bemutatást. Most pedig a bizottság előadása következik majd ezt követően kérdéseket hallgatunk meg az doktor is. Én van is. Mit, urak, és a többiek is itt vannak. Bilan úr zárja majd a sort, és Koferáti úr kapja meg majd a zár szót. Lépjünk azonban tovább a hatástanulmány bemutatásaik. Paki úr a vonatkozó főigazgatóságtól tartja meg. A szakbizottság köszöni önnek, hogy eljött, és érdeklődve várja hozzászólását, bemutatóját. Köszönöm elnök úr, és köszönöm a jelentéstevőnek is a bevezető szavakat, és öröm számomra, hogy bemutatom a hatástanulmány elemeit is, meg a javaslat elemeit is, amelyet hatástanulmányból származik Így ez így egyszerűbb lesz talán megérteni azt, hogy honnan is származik ez a javaslat. A TNT politikát jól ismerik, ez része a belső piaci jogszabálycsomagnak, a tíz elemének. Az infrastruktúra mindig is a belső piac egy gerince volt. A bizottság egyes javaslataiban kulcs hozzájárulást jelent ez a növekedési napirendhez, és részélesebb körben pedig a kétszer utas stratégia céljainak megvalósulásához. Mindez jó részt abból az elemzésből származik, amely a fehér könyv, a közlekedés jövője címmel megfogalmazódott, és a hálózat jelenti az, az infrastruktúrális hátterét ennek a közlekedési politikának. Ha megnézzük a tenti politika mai állapotát, és, a, és vissza is tekintünk, ahogy a hatástudomány tette, a kritikailag értékelve a 15 éves politika eredményeit, meg ha megnézzük ma a sikereket, fő, főleg négy prioritás projekt, amelyet a 90-es években határozta meg az állam és fők jelent sikert. Némelyik, több ezek közül lezárult már, némelyik jól ismert, a nagysebességű kapcsolat Brüsszel, London, Amsterdam és Párizs, Köln között a legláthatóbb ilyen sikertörténet a TNT történetében, de több más tagállamban is vannak hasonló eredmények, ahogy látják a dián. Ezzel is a struktúra a vállalatok, személyek számára alternatív, közlekedési alternatívákat biztosít. A fő gond a TNT politika működtetésével abban a tényből adódik, hogy az infrastruktúra politika megosztott hatáskörben áll az EU és a tagállamok között. És voltak éppen a legtöbb infrastruktúrális fejlesztési ö, tevékenység tagállami, sőt térségi szinten folyik, regionális szinten, az EU inkább csak koordinálja a tagállami erőfeszítéseket, és végül is az EU infrastruktúra politika egy keretet ad csak a tagállami politikáknak, hogy integrálódhassanak, egy európai hozzáadott értéket adva, és így a nemzeti projektek egyre inkább belenőnek az európai közös infrastruktúrába. Jelenleg ez nem teljesen valósul meg, a TENTI-ben több, úgymond, mozaik munkára van szükség, a tagállami hozzájárulásokat összeszervezve, európai hálózattá alakítva ezeket, és szükség van egy az infrastruktúra politika a tagállamokban külön fejlesztik az egyes modalitásokat, és nem mindig kombinálják ezeket stratégilag, mondjuk a közútit és a vasúti közlekedést például. A TNT pedig nagyban függ a nemzeti tagállami infrastruktúrális rendszerek műszaki standard normáitól, amelyek az európai szolgáltások teljes körű megvalósulásának akadályát jelenti, jól látható ez például a vasútnál. A fő megoldások, amelyeken dolgoztunk, az, hogy hogyan tudunk a, a mozaik munkából a teljes körű hálózat felé tovább lépni, különösen hiányzó kapcsolódások kialakításával, határon átnyúló kapcsolódásokról beszélek, illetve a tagállamon belüli hálózatokon belüli szűk keresztmetszetek feloldásában, amelyek az egész európai hálózat működését akadályozzák. Az intermodalitást is meg kell vizsgáljuk, logisztikai hálózatok bekapcsolásra révén, amely kombinálja az egyes hálózatok használatát, interoperabilitás is cél a hálózaton belül, hogy a közlekedési szolgáltatók a nemzeti ö, rendszereken keresztül tudjanak mozogni, és az intelligens ö, közlekedési megoldások az összes modalitáson belüli alkalmazása is cél, azért, hogy az infrastruktúrát jobban használjuk. Az jelentéstevő is beszélt arról, milyen nehéz új infrastruktúrát kiépíteni és mennyire fontos cél ez. Szükség van arra, hogy foglalkozzunk azokkal az aggályokkal, amelyek az állampolgárok megfogalmaznak, tudnék sok esetben a lakóhelyet érinti vagy sérti az infrastruktúrás beruházás. Ezért is fontos, hogy már létező infrastruktúrát a lehető legjobban használjuk, és csak ott építsünk újat, ahol tényleg nagyon szükséges. És végül azt is biztosítani kell, hogy a TNT keret ne csak egy koordinációs, indikatív keret legyen, hanem sokkal szigorúbb legyen, úgymond, az infrastruktúrális fejlesztési projektek végrehajtásában a tagállamokban. A javaslat előkészítésében, ahogy szoktuk, most is hatástanományt készítettünk, viszonylag hosszú konzultációs szakaszt, sőt, nagyon hosszú szakaszt tartottunk, hiszen 2008 végétől indult ez, és csak 2011. októberében terjesztettük elő a javaslatokat. Ez a három és fél év nagyon hasznosan telt legalábbis a bizottság részéről, mert nem csak azokkal tudtunk tárgyalni, akik az előző szakpolitikák főszereplői voltak, tehát a tagállamok és az EU intézmények, hanem sikerült tárgyalnunk az infrastruktúrális munkák többi részevőjével, a régiókban, az ipari ágazatokban, a közlekedési szolgáltatókkal, cégekkel, mindazokkal tehát, akikre hatással van a az infrastruktúra fejlesztés nem csak a projektek szintjén, hanem mint felhasználókat is érinti őket. Eznek révén jutottunk el néhány több opció kidolgozásáig. Van az opció nulla, ami mindig kialakul egy hatástanulmánynál. Mi volna akkor, ha nem változna semmi a szakpolitikában? Ez a zéró forgatókönyv tartalma, a szakpolitikai keret hiányosságait is figyelembe véve, hogy milyen hatással volna ez, hogyha nem jól kapcsolódnának össze a hálózatok, ahogy most történik. És megfogomzott egy aggály, az Európai Unió periférikus területei részéről, amelyek nem megfelelően érthet, érhetők el, nem megfelelően érik el a belső piacot. Két opciót alakítottunk ki szakpolitikai szempontból, és természetesen 25 különböző opcióból indultunk ki, de ezt vezettük le kettőre, csökkentettük kettőre, és a jelenlegi prioritásokon alapú projektekből indulunk ki, amelyek amelyeket az állam és kormányfők alakítottak ki, és természetesen fontos ez a közlekedés szempontból itt a Brenner, lyon az Eurozont vagy a Féman eh, Észak-Európában. Tehát egy sor ilyen infrastruktúrális projektről beszélünk itt, és eh, igyekszünk a végrehajtás mechanizmusait erősíteni, tehát megmaradunk ezeknél. A másik pedig azt jelenti, hogy eltérünk ezektől a fő tengelyektől, és igyekszünk egy új fejlesztést kialakítani az európai módszertan alapján, tényleges európai hálózatot akarunk kialakítani, ez az úgynevezett Core Network, a központi hálózat Európában, európai megközelítésben. Ez alapvetően a két opció, természetesen számos változattal. Úgy, úgy látom, valamennyien megkapták ezt a tanulmányt, amit készítettünk. Nézzük meg az egyes és a kettes opciót azt gondolom, hogy mindkettő fejlődéshez vezet, semmi kétséggel felől a második opció gazdasági hatása jobb, hiszen egy hálózati hatással számít, számolhatunk. Az egyéni projektek helyett, vagy egyedi projektek helyett, és jobb kapcsolatot teremt az európai régiók között. Mindkettőnek van aztán persze környezeti hatása is, mindkét esetben a biztonság, a hatékonyság javul, de például a földhasználat a biodiverzitás esetében a második opciónak az előnye az, hogy már meglévő infrastruktúrából indul ki és éppen ezért a környezetre gyakorolt hatás kisebb. Ez tehát eh, az a eljárás, amit alkalmaztunk a hatásvizsgálat során. Aztán 2011. októberére elkészültek a javaslatok, ezeket és összefoglalnám nagyon röviden, egy néhány pillanatra, néhány másodpercre szükségem lenne még. Az egyik az, hogy azt javasoljuk, hogy rendeletet eh, alkossunk a TNT végrehajtására és ne határozatról legyen szó. Itt természetesen nem a tartalmi részekre térjünk ki, hiszen azt mondjuk a határozat az a tagállamokhoz fordul természetesen. Az EU intézmények lehetőségeit is mérlegelni kell ebben az esetben. A rendelet azt lehetővé teszi, hogy az összes érintettet bevonjuk, a működtetőket, a kikötő üzemeltetőket, a régiókat, a vasút üzemeltetőket, tehát egy általánosabb megközelítésre válik lehetőség, hogyha a rendeletet alkalmazzuk, és így ültessük át a gyakorlatba a tenté politikát. Aztán itt a másik pedig ez a core network, a központi hálózat kérdése, tehát egy nagy hálózatot alakítunk ki, és ez tényleg egy EU módszertan alapján kéne fejleszteni ezt a hálózatot. Ezt egyébként, hogyha érdeklődés mutatkozik ez iránt, szívesen részletesebben is bemutatjuk ezt önöknek. Itt bevonnánk mind a 27 tagállamot, a legfontosabb kikötőket figyelembe vesszük, a ezek abszolút fontosak, és az európai gazdasági központokat is bevonjuk a tervezésbe, tehát van egy nemzeti uh, hálózat, amit igyekszünk összekötni. Ez egy alapvető megközelítés, ezt váltanánk fel egy nagy európai hálózat megközelítésével. A kor mind a 27 tagállamot kezeli homogén módon. Egyébként láthatják majd a térképen mindjárt, ahogy bemutatom ezt, és egy általános egy sűrűbb európai hálózatból indulunk ki ebben az esetben, amely a nemzeti prioritásokat tudja figyelembe veszi. Mindkét az általános hálózat és a core network is végül is ugyanazon standardekből indul ki, ugyanaz a közlekedési rendszer. A core az 2013, 2030-ra születne meg, míg az általános, az átfogó 2050-re készülhet el, és természetesen ez egy alapvető fontosságú téma, hiszen valamennyi európai régiót be kell kötni a kórhálózatba, a központi hálózatba. Aztán a harmadik aspektus, amit szeretnék itt megemlíteni a rendeletből, infrastruktúrális szabványok valamennyi közlekedési módra, valamennyi közlekedési részre, amit itt bevonunk, ez egy nagyon fontos dolog, és természetesen a minőséget tartjuk szem előtt a környezeti hatások tekintetében, és az innovációkat is figyelembe kell vennünk természetesen nagyon fontos értékelési szempont volt a megfelelő eszközök használata és átültetése, a koridorok, a folyosók kérdése. Ezt említette egyébként az előadó is. Az európai koordinátorok természetesen a megszerzett tapasztalatokból indulnak ki, számosan Kála Pész például, Zsűszeveri, az parlament képviselet, Kál parlamentből jönnek, ők az Európai Parlament képviselői és segítenek a tagállamoknak abban, hogy a projekteket átültessük a gyakorlatba. Aztán megfelelő eszközöket kell alkalmazni természetesen. Itt nem csak arról van szó, hogy egy új szint, tervezési szintet hozunk létre a kor network tervezési szint az megmarad, de vannak olyan szegmensek, amelyek bonyolultabbak, több tapasztalatot igényelnek, és éppen ezért javasoltuk, hogy bizonyos ilyen core network folyosókat alakítsunk ki, ezeket vegyük figyelembe, és innovatív, akár finanszírozási uh, megoldásokra is szükség van, határok, a tagállamokon átnyúló finanszírozási eszközöket kell találnunk, és ami még fontos természetesen a Core Network folyosok esetében, mi figyelembe kell vennünk a már működő rendszereket is a fejlesztések során. Az utolsó téma természetesen nagyon fontos a költségvetés, a Connecting Europe Facility az a Európai konnektivitásának az eszköze, amit figyelembe veszünk. Egy 31,7 milliárd euróról beszélünk ebben a finanszírozási eszközben, és látni kell, hogy ezt tovább kell tenni, át kell ültetni a gyakorlatba 2020-ig, és lehetővé kell tenni, hogy 2020-at követően gyors fejlesztés következzen, hogy 2030-ig működjön a dolog. Ez, egy, ez a második opció tartalmazza a maximális többletértéket. Látni kell, hogy határon átnyúló, hogy határokon átnyúló eszközt jelent ez, és biztosítja az interoperabilitást. És most tényleg amit itt látnak a térképen, ez tartalmazza az úgynevezett core hálózatot, megfelelő kikötőkkel és vasúti terminálokkal, van személyi közlekedésre, és van egy vetülete, amely a terszállítást tartalmaz a vasúton és szállítás esetében. Ezt pedig az európai metró hálózatok mintájára készítettük el, a legfontosabb pontokat tartalmazza a Core Networkből, a központi hálózatból, és ezt tudnánk létrehozni, hogy lehetővé, ez alapján lehetne a gyakorlati átültetést jobban megvalósítani. Ezzel szeretném befejezni, tehát a bizottság politikája a meglévő keretekből indulnak ki, és igyekszünk az eddigi hiányosokat megszüntetni. Azért hoztuk ezt létre, hogy biztosítsuk az áruk és polgárok megfelelő mobilitását. Ez egy pragmatikus, de egyben ambíciózus megoldás, pragmatikus olyan értelemben, hogy a már meglévő infrastruktúrákból indulunk ki a fejlesztések során. A gazdasági és a pénzügyi körülmények természetesen nehézé teszik, hogy infrastruktúrát alkossunk, pragmatikusan kell a meglévőt felhasználni, és nagyon fókuszáltan kell felhasználni az infrastruktúrát. Másrészt viszont ambíciózus ez, ment tényleges kötelezettséget várunk a tagállamoktól, hogy 2030-ig megszülessen a kórhálózat, de az Európai Unió intézményeitől is sokat vár ez, hiszen megfelelő szabályozásra van szükség, hogy megfelelő lépéseket tegyenek nemzeti szinten, ezt elő kell inni, ezt jogszabályig alá kell támasztani, és megfelelő koordinátorok bevonására van szükség. Azt gondolom, hogy ez bevezetésnek elég. Köszönöm szépen a türelmüket, elnök úr, és nagy figyelemmel várom, nagy örömmel várom a vitát. Köszönöm szépen, tényleg sokat segített nekünk, hiszen ez egy terület, ahol eddig nem olyan sokat dolgoztunk, tehát érdemes, érdekes megvizsgálni, hogy milyen irányokban számolhatok, és nagyon érdekes, hogy színesben kaptok meg ezt a képet, és a Core network bemutatják nagyon alaposan, jobban meg tudjuk érteni. És akkor hallgassuk meg röviden az árnyék előadókat, aztán visszatérünk még további felvetésekre. Ivanova asszony. Köszönöm, elnök úr. Kétségtelen, hogy a transeurópai közlekedési hálózat nem csak a belső piac működése szempontjából fontos, hanem a személyek, az áruk mobilitása szempontjából is. Üdvözlöm a bizottság javaslatát a hálózat fejlesztésére vonatkozóan, és most a kezdeti stádiumban, amikor esmecserét folytatunk, három dologra koncentrálnék. A fogyasztó, a belső piaci és a szakmai és a pénzügyi aspektusokra a javaslatban. Voltak olyan kérdések, amelyekre már kitért az előadónk, de úgy gondolom, hogy a TENTI kapcsán nagyon fontos, hogy ne legyen további administratív teher, és ne gátoljuk az utasok hozzáférését ehhez, ezekhez a hálózatokhoz, de ne legyenek az árak se sokkal magasabbak. Koferetti úr említette a harmonizáció kérdését, és hallottuk ezt most a bizottságtól is. Az infrastruktúrális szabványok is rendkívül fontosak, átfogó, hozzáférhető információra van szükség az összekapcsolhatóság, az átjárhatóság vonatkozásában, a nemzeti és az európai hálózatok vonatkozásában, illetve hogy hogyan tudják ezt majd a személyek, az utasok felhasználni. A platformok vonatkozásában is minden egyes közlekedési eszközfajta és minden egyes nemzet vonatkozásában. Figyelembe kell vennünk azt is, hogy az idősebbek hogy férnek hozzá ezekhez a közlekedési eszközökhöz, a fogyatékossággal élők, mert még mindig vannak bizony különbségek a különböző tagállamok között ebből a szempontból. A fogyasztói kérdésektől eltekintve külön területekre is koncentrálnunk kell, például a ritkán lakott területek alternatív megoldásaira, és ugyanakkor a pénzügyi nehézségekkel küzdő országok vonatkozásában hosszabb időre lehetne kiterjeszteni a projektek végrehajtási határidejét. Szeretném az állampolgárokat is megemlíteni, mert sokszor azért késlekednek a projektek, mert a helyi lakosok erőteljesen tiltakoznak ellenük. Azt hiszem, hogy a helyi lakosokat is be kell vonni ezekbe a projektekbe. Ami a szakmai részeket illeti, az európai koordinátor kérdése is felvetődött, illetve annak lehetősége, hogy a koordinátor további feladatokkal lehetne felruházni. Először is fontos tisztázni és meghatározni ennek az európai koordinátornak a státuszát, mert a jelenlegi javaslat alapján legalábbis számomra nem igazán világos, hogy mi a helyzet a mandátumával, például. Úgy gondolom, ezeket mind-mind tisztázni kell, mielőtt még további feladatokkal ruháznánk fel ezeket a koordinátorokat. Végül, ami a finanszírozás kérdéseit illeti, egyetértek előadónkkal, a források nem elegendőek, további lehetőségekre van szükségünk. A kérdésem pedig a bizottsághoz az lenne, hogy az Európai Beruházási Bank szerepét hogyan látják itt a potenciális projektek vonatkozásában. Mert eddig csak az európai eszköz finanszírozta mindezt. Mi a helyzet a további eszközökkel, amelyek javítanák ezeknek a projekteknek a minőségét? Köszönöm Ivánova asszony, Schmidt úr parancsoljon. Köszönöm elnök úr a szót. Köszönet Kofferáti úrnak és a bizottságnak. Első kérdésem talán túl eredeti, jobb lesz a helyzet az új tentével? Mert tényleg azt szeretném hallani a bizottságtól, hogy ennek a rendeletnek mi az többletértéke? Az intézkedések, az jogi alap ebben a kategóriában, amelynek alapján mi, európai intézmények, többé-kevésbé azt mondhatjuk a tagállamoknak, hogy tegyék. Már évek óta ö, politikusi feladatokat látok el, főleg regionális és helyi szinteken. Amikor a koncepciózus tervezést látom itt a harmadik oldalon, az adókon túl az én hazámban a tervezés rendkívül fontos az állampolgárok számára. Például, ha az ember utakat akar építeni nálunk, mindenki tiltakozik, legalábbis azok, akik a közelében élnek. Ha új vasutat akarunk építeni, mindenki tiltakozik, vagy azt mondja, hogy legyen mondjuk alagútban. Úgyhogy helyi szintről regionális szintre próbáltuk áthelyezni a döntéshozatat, szinte lehetetlen. Mert vannak olyan érdekek, amelyeket nemzetieknek nevezünk, ahol mondjuk a kormány léphetne fel, vagy a parlament, de rendkívül nehéz. Úgyhogy nem akarom itt jobban komplikálni a helyzetet, csak azt szeretném megkérdezni, hogy mindezeken elgondolkodtak-e. Tehát ez volna az első kérdésem. A második kérdésem a finanszírozásra vonatkozik, és ez kapcsolódik az önéhez, asszonyom. Több pénzhez jutunk így? Ugyanis Koferáti úr, ön is tudja, benne voltunk a válságkezelő bizottságban, hát nem igazán állnak rendelkezésre óriási pénzforrások Európában. Harmadik kérdésem. Mert persze a finanszírozás az intézkedésekhez kapcsolódik. Mert ha a tagállamok azt mondják, hogy hát Európa finanszírozhatja, de nekünk nincs pénzünk, És ha össze akarjuk kapcsolni Európát, ezt kell tennünk. De persze a tagállamokon belüli kapcsolatok, ha nem léteznek, akkor hiába vannak határon túli kapcsolatok. Én Svédország déli részén élek. Van nálunk egy híd, de azon túl már komoly problémák vannak de hát ez más lapra tartozik. Aztán felvetettem a kérdést az európai koordinátor vonatkozásában, és hogy ez meg mi fánterem? Vagy mi fán teremnek ezek a koordinátorok? Hogyan tudják a rendeletet a tagállamokra erőltetni? Szeretném hallani az ön válaszát erre a kérdésre. Negyedik kérdésem nagyon egyszerű. Úgy hallottam, hogy a tehervonatok 13 km per órás sebességgel haladnak. Például nálunk északról hogy a kikötőkbe jussanak Svédországban ezek a vonatok, hány napra van szükségük? Mert legalábbis néhány évvel ezelőtt azt mondták nekem, hogy 13 km per órás sebességgel mennek. De ez gyakorlatilag ö, ö, egyik országban a másikban való fuvarozást lehetetlenné teszi, másfajta vonatokat kell akkor használni. Köszönöm, Harbour én csak annyit szeretnék mondani, hogy teljes szívemből támogatom ezt az egészet, de vannak kétségeink. Talán erőteljesebb intézkedésekre van szükségünk. El... Köszönöm a világos kérdéseket, amiket feltett, mint mindig. Az árnyékelődők következnek. Valdeszeri van helyen Az, hogy még jelentkezett. Ki az, aki még utánul beszélni kíván? Köszönöm. Nagyon jó, hogy Schmidt úr után jövök közvetlenül. Tudnélék megemlítette, hogy különféle pártok, különféle nézetek érvényesülnek ezen a téren is. Én Stuttgarti vagyok, ez a város elég sokáig szerepelt a sajtóban, pontosan ilyen problémák miatt. Ha a bizottság Stuttgartban szabásértési eljárást indított volna, vagy akkor pontosan az ellenzék ellentétét érte volna el, mint amit el kívánna érni. Konferáti úr jelentése nagyon jó, és szerintem érdekes is. Lehet, hogy a koordinátorok megfelelő kapcsolódási eszközöket kellene, hogy előirányozzanak a nagy infrastruktúrális projekteknél is, gondoskodva arra, hogy az állampolgárok valóban átlássák, hogy ezek észszerű, nagy beruházások és az, az adópénzik megfelelő elköltése. Stuttgartban is ez volt a probléma. Felmerült a kérdés, hogy ez a projekt megfelelő hasznosítása az adófizetők pénzének, vagy lehetett volna jobban megszervezni. Hogyha ezt a szempontot azonnal figyelembe vették volna, akkor a projekt sikeresebb lett volna. Ez lett volna jó, hogyha a bizottság elgondolkozott volna afelől, hogy ugye, ugye utalt arra, hogy a régiókkal, a tagállamokkal kapcsolatban együtt kell működni, mert itt vegyes projektekről van szó, vegyes felelősségi körökkel. Ezért von, lett volna jó, hogyha e-, kezdetektől fogva elgondolkozott volna arról, hogyan lehet konzultációs eszközöket beépíteni már az elején ebbe. Szeretném támogatni a jelentéstevőt ebben is, meg abban is, hogy a koordinátorok szerepét pontosabban meg kell határozni. E területen szerintem a szakbizottság nagyobb hozzáadott értéket tudna létrehozni. Nem csak kiegészítve azt, amit, a, ami történik, hanem, hanem konkrét, specifikus nézőpontokat meghatározva. Még így gondoltam, szeretnék megfogalmazni, sokat beszéltük a pénzről, egyet értek a legtöbb mindennel. Más projekteknél is problémát jelentenek a finanszírozási kérdések. A nagy projektek kiírását megvizsgáljuk, látható, hogy általában kétszeranyba kerülnek a vég, végrehajtás során, mint eredetileg tervezték. És a tender kiírások egyszerűen nem működnek nyilvánvalóan ennél fogva, ezért a nagy építési beruházásoknál, vasútberuházásoknál általában kétszeresek vagy még többszörös a költsége annak, amit terveztek a kiírás során. Tehát először is le kell szorítani a költségeket, így leszorítják a költségeket a kiírásnál, hogy az adófizető lássa, hogy jól sáfárkodnak a pénzével, ám a beruház, illetve a kivitelező tudja, hogy végül is úgyis kifizetik a számlát, és a minden költség garantáltan kifizetésre kerül. Ez problémát jelent, elvi problémát a nagy projektek tender kiírásainál. Lehet, hogy nagyobb figyelmet kéne szentelni ennek a kérdésnek is. Mr. Wieland. Wieland. Köszönöm szépen. Kofferati úrnak és az Európai Bizottság képviselőjének, hogy bemutatták ezt az anyagot. Egyetértek azzal a móddal, ahogyan rámutattak a fő problémákra az Európai Bizottság részéről, hiszen a jelen hálózatot mutatták be. Teljesen jogos, hogy ez egy mozaik, egy patchwork, és nem igazán hálózat. Ilyen értelemben nem szabad ezt a szót használni rá, és a különböző közlekedési ágak közötti interoperabilitás sajnos nem adott. Az intermodalitás nagy benyomást tett rám a 11. oldal a hatásvizsgálatból, ahol megnézték azokat a forrásokat, amelyeket Nürnberg és Ingolstadt közötti vasútra költöttek, két milliárd eurót ért el a beruházás, de 25 perccel ö, csökkent a munka az utazási idő. Másrészt azt kell látni, hogy Ausztria és Olaszország között pont ennyi idő veszik el a határon, hiszen a két ország nem ismeri el azokat az ellenőrzéseket, amelyeket Münchenben már egyszer végrehajtottak. Ez egyértelműen rámutat arra, hogy komoly tartalékaink vannak abban, hogy javítsuk a helyzetet az Európai Unión belül. Egy olyan tagállam képviseletében vagyok jelen, amely lemaradt, hogy úgy mondjam, a közlekedésben. Meg kell mondjam őszintén, Lengyelországot képviselem tehát, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez a téma olyas valami, amit igen, csak a szívemben viselek. Be kell látni azt is, hogy látok problémákat, az első és a legfontosabb probléma persze a pénz. Valóban a finanszírozás egy problémás ügy. Másrészt látni kell, hogy a dokumentum arra utal, hogy a második számú opciónak kéne előnyt adni, de hát ez többe is kerül. Több mint 50 milliárddal többe kerülne a következő pénzügyi keret során. Ezért megkérdezem a kérdést, vagy felteszem a kérdést, hogy az Európai Bizottság hogyan szeretné biztosítani a kellő finanszírozást a TENTI esetében a második opció elfogadása esetén. Másrészt pedig támogatni tudom a kollégákat, akik rákérdeztek a bürokrácia potenciális növekedésére. Hiszen eh, itt a koordinátorok előjogairól is beszélünk. Mit szeretne a bizottság elérni annak érdekében, vagy tenni annak érdekében, hogy a koordinátorok feladatai során, végrehajtása során ne akadályozzák az infrastruktúrális projektek végrehajtását. Aztán következő kérdés az a környezeti problémák esetében nem látok világosan. A kolléga említette a Stuttgarti pályaudvar, főpályaudvar kérdését saját hazámban is a környezetvédelem komoly késedelmeket okoz a folyosók fejlesztése során. Vegyük például a balti térségből délre vezető folyosót, amely nagyon komoly vitákat gerjesztett, hiszen a Natura 2000 területet és érinti ez a beruházás, és sokan tiltakoztak, tehát láthatjuk, hogy nagyon komoly problémáink vannak. Kelet-Európában azt is látni kell, hogy újonnan kell kialakítani az autópályákat és a vasutakat, ami még súlyosabbá teszi a környezeti problémákat, de a szociális problémákat is felvet. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kicsit szorít bennünket az idő. Koferáti úrral is meg kell vitassuk még ezeket, de Baltaszári Ferhelyen képviselők, talán ha nagyon rövidek lesznek hozzászólásaikban, akkor menni fog. Baltaszári úr. Sí, grazie, Presidente. Sarò... Köszönöm, elnök úr, a szót. A lehető legrövidebb leszek, és természetesen köszönet Sergio Koferátinak és a bizottsági előadónak. Úgy gondolom, hogy erre a programra rendkívül nagy szükség van, a belső piac fejlődése szempontjából is, mint beruházás, és természetesen egész Európa növekedése szempontjából is szükség van erre. Úgy gondolom, hogy a koordinátor feladata központi szerepet tölt be, ahogy ezt Kofferati úr is elmondta, hiszen a helyi, a regionális, állami kérdéseket kell valahogy összefognia, és ez nagyon nagy felelősség. Úgy gondolom, hogy az új közlekedési hálózatnak figyelembe kell vennie azt a forradalmat is, ami geogazdasági szempontból történt, hiszen rendkívül központi helyet foglal el most már a földközi tenger, harmadik helyen áll például tengeri közlekedés szempontjából, aztán ott van Brazília, India, Kína útvonala, amelyek mind-mind itt haladnak át, hogy az áruk a lehető leggyorsabban célba érkezhessenek. Úgyhogy természetesen szükség van potenciálisan ezekre a hálózatokra, biztonságos útvonalak létrehozásával Európában. A kérdésem a bizottsághoz a következő. Mi a helyzet a Balkánnal, mert ott még teljesen szűz a terület? Hiszen Horvátország most már az Európai Uniós közösség tagja, és az elkövetkező években Szerbia és a többi ország is követi majd. Úgyhogy úgy tűnik, hogy eh, nélkülük eh, nem lehet átfogó projektet készíteni. Eh, a Balkánt is be kell venni ebbe a tervezésbe. Mondjuk a nyolcas folyosó vonatkozásában végül a finanszírozásra térnék ki. A 30 milliárd euró, amit előirányoztak, 20 az Európai Euró, a tízet a kohéziós alapokból, gyakorlatilag olyan projektekre szánnak, amelyek az autópályák, a vasúti szakaszok felújítását célozzák meg. Tehát kisebb lélegzetű feladatok ellátására. Mi a helyzet ezzel az 1500 milliárddal? a bizottság gondolkodott azon, hogy komolyan figyelembe veszi az úgynevezett projektkötvényeket e, ebben a programban, ennek létrehozásában? Mert egyébként minden csak maradhat majd a térképeken, és ezen finanszírozási eszköz nélkül semmit nem lehet végrehajtani. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Végül pedig Ferhelyen asszony. Köszönöm szépen. Rüle asszonyhoz csatlakozva szeretnék hozzászólni a koordinátorok szerepét, illetően a különböző tervezési folyamok koordinációról beszélünk. Egy határtérségből származom, ahol határokon átnyúló útvonalakat, vasútak terveznek, például Antwerpen, Duisburggal szeretnék összekotni a vasúton. Ez nem haladt viszont ez a tervezés, mert nagyon különböző érdekek merültek fel. Ha különböző nemzeti érdekekről beszélünk egy-egy projekt kapcsán, amikor három országban érintve, ezeket koordinálni kell, és rendszerint azt kell, hogy mondjam, ez nagyon nehezen működik és itt vannak a végrehajtási problémák is. Vannak egy persze pénzügyi problémák is, hogyha az egyik tagállam vagy az egyik terület, ahol átvinnék ezt a vasutat, nem részesül gazdasági előnyből, akkor miért finanszíroznák ezt? Milyen érdekek lennének egy tagállam részéről, hogy erre költsön pénzt, hogyha nem profitál belőle? Vagyis, hogyha összeurópai érdek a határokon átnyúló hálózatok fejlesztése, tehát euh, akkor a kap különböző vonalak összekötése természetesen újfajta megközelítést igényel a finanszírozásban is, ami azt jelenti konkrétan, hogy a TENT hálózat programjára nagyobb pénzügyi keretet kellene biztosítani, mint eddig, mert eddig arra elég a pénz, hogy nagyjából a tervezést finanszírozzák, de a végrehajtás a tagállamokra marad ezek után, és ezért a tagállamok egyszerűen nem hajtják végre, mert nem tudnak pénzt adni erre. Vagy adott esetben egy-egy tagállam érdekesem az, hogyha egy adott útvonalat terveznének, vasútvonalat terveznének, de nem igazán érdekes számukra, mert ez nem súlyponti kérdés, vagy gazdaságilag nem profitálnak belőle, akkor éppen blokkolhatják is, mert miért ne tennék. Köszönöm. Köszönöm szépen mindannyiuknak. Rövid hozzászólásra szorítkoznék. Úgy gondolom, hogy az egész kérdése az interoperabilitásnak és a, a normáknak éppen a nagy előnye a második opciónak, hiszen az együttműködő normák a vasútnál ö, rendkívül fontosak a, a megfelelő folyosó működtetésnél. Simpson úr, aki a közlekedési bizottság elnöke, ez nagyon aggasztja, nagyon bosszantja az, hogy teljes hiány érvényesül a belső piac elvek érvényesülésében, a technikai műszaki normák kölcsönös elismerése tekintetében és az interoperabilitás területében. Mindezek olyan kérdések, amely, olyan kérdések ezek, amelyek nagyon sok területen érvényesülnek. az Európai Vasúthálózat figyelmen kívül hagyja ezeket újra és újra. Komoly hozzájárulás lehetne a szakbizottság részéről, hogyha megerősítenénk a közlekedési szakbizottság lépéseit ezen egységesítés irányában. Kofferáti úr előtt még a bizottságnak adnám vissza a szót, majd pedig Kofferáti úr, ha megfelel neki így ebben a sorrendben. Akkor, Priké úr, néhány percet adok, hogy röviden válaszoljon a felvetett pontok némelyikére, amelyek az ön kiváló adásából adottak a képviselők részéről. Köszönöm, elnök úr! oly sok dolog hangzott el, hogy én pusztán csak néhány választ tudok adni, ám oldalú megbeszéléseken szívesen részt veszek majd a képviselőkkel, hogy a lehető leghatékonyabban válaszoljak majd. Tehát csak távirati stílusban a hozzáférés kérdéséről szól a 43-as cikkben az iránymutatás, az intermodális jegy kibocsátás is része a tenti javaslatnak. Persze ezek kiegészítenek más szakpolitikai javaslatokat és szabályozási kereteket is, és része volt ez az előkészítési eszmecserének is, és benne is vannak a javaslatban. Ami az állampolgárok bevonását illeti, a koordinátorok mediátor szerepét illetően, hogyan lehet a hogy beruházásoknál megszívelni az állampolgárok véleményét, nagyon sokan említettek. Ez is kritikus fontosságú pontja az infrastruktúrális politikának minden szinten, az irányítás minden szintjén. A kérdés illetve ahogy mi ezzel foglalkozunk, az abban áll, hogy megvizsgáljuk a kormányzási szintek felelősségi köreit, meghatározunk, meghatározva egy projektet, és előkészítve a projektet, meg kell vitassuk ezt az állampolgárokkal. Ez jó részt továbbra is tagállami hatáskör marad. A bizottság javaslata nem azt javasolja, hogy ezt a felelősséget emeljük fel uniós szintre. Ez így nem működne. A Stuttgart 21 példája nagyon jól mutatta ezt. Ugyanakkor azt is látni kell, mi, mi segítenünk kell a, a, a folyamatot, és ezt láthatóvá is kell tennünk a projekt előkészítés folyamatában is, amely nem mindig sikerül jól, aztán a kommunikáció szintjén is, ami szintén nem mindig jól sikerül, a koordinátorok szintjén. A Stuttgart 21-ben például már ez részben megoldódott, mert a, a tartományi kormány esetén a, a, a tagképviseletek kifejtett okoknál fogva elkerültük az illető képviselő belépését, viszont a Brenner alagútnál éppen Pat Cox, aki jól ismert képviselő és elnöke volt ennek a háznak, a koordinátor a, a hatóságok felé, úgyhogy pozitív szerepet is betölthet a koordinátor, a jó gyakorlatokat megjelenítve az előkészületben, illetve biztosítva azt, hogy a folyamat egész éven érvényesen a kommunikáció, mert hogy éppen az a legnehezebb sokszor, hogy meggyőzzük az állampolgárokat a beruházás fontosságáról. Tudnélik, a, a projekt előkészítése és konzultáció között, illetve a tényleges beruházás indulása között sok minden, sok nagyon sok idő eltelik, és ha addig nem folyik kommunikáció, akkor az emberek hát elfelejtik, vagy elszakadnak a kezdeti kommunikációtól, és az már nem érvényes akkor, amikor elindult tényleg az építkezés. A koordinátor tehát ilyen szerepet is betölt, mint, mint, mint közvetítő, és mint kommunikátor, ebben a szerepében is meg kell talán erősítenünk. Persze mindig tiszteletben tartva azt a tény, hogy a szerződések szerint a felelősség a projekt végrehajtásáért továbbra is a tagállam kezében van, és ezt nem lehet átadni az Európai Unió szintre. Aztán röviden kommentálhatnám a koordinátorok szerepét, a, a network folyosók tekintetében, illetve a bürokrácia elkerülésében. A koordinátorok pálya, pályája során, illetve múltját vizsgálva a hatás éppen az volt, hogy hogy egy könnyebbé tették a projektek végrehajtását, sokkal gyorsabban és hatékonyan valósultak meg a projektek az ő munkájuknak köszönhetően. Ilyen tekintben a tagállamokban nincs agály a, a bürokráciával kapcsolatban. Inkább az arra törekednek a tagállamok, hogy továbbra is ők maradjanak a felelősök, az ő kezükben legyen a végrehajtás, és nem menjen át a hatáskor a koordinátor kezébe. Aztán nagyon fontos kérdés hangzott Schmidt úr részéről, mert többiek is reflektáltak, hogy vajon ez a keret, mindezek fényében is, ez a keret vajon nagyobb hatással lesz-e, mint a, az új keret, mint a mostani? Nos, a válasz ugye egy jobb tervezési keretben rejlik, hiszen az alap hálózatra vonatkozó döntés nem csak a politikai döntéseket tükrözi, hanem a közlekedési forgalmakat, az infrastruktúrális szerkezetet, a prioritásokat, tehát egy nagyon erős prioritás és, keret, és tervezési keret áll fel, amely a tervezés és a végrehajtás egyszerűbbé teszi. Ám a szöveget úgy írtuk meg, a jogi rendelkezéseket úgy fogalmazták meg, és ez erről jelentős vita várható a parlament és a tanács között, hiszen a szöveget több alkalommal felülvizsgálták, átírták a közlekedési miniszterek tanácsában, hogy nagyobb rugalmasságot teremtsenek annak végrehajtása tekintetében, és egy általános megközelítés végül is kialakult március 22-én, ám ezek kérdéseket illetően a bizottság javaslata szerintem lehetővé teszi azt, hogy erőteljesen belépjenek és vállalásokat tehessenek a tagállamok is. Arra irányítja a tagállamokat, hogy az infrastruktúrás politikájukban, vagyis annak egy részében e, hálózat létrejöttét támogassák. Néhány szó még a finanszírozásról, bár az nem része a TENTI irányításnak, ám az azért mégiscsak példát teremt az Európai Uniós eh, szinten való nagyobb beruházások, nagyobb finanszírozásra és tagállami szinten is, hiszen ez egy igazi európai hálózat, igazi prioritások alapján működik, ezeket meghatározza, nagyon pragmatikusan felhasználja már létező hálózatokat, tehát fókuszálja a beruházásokat, és ezen folyósok megnyitása a projektek előkészítési segíti és megjavítja a projektek minőségét. Tehát az érv első része rész révén azt gondolhatjuk, hogy jó érve ez az MFF tárgyalások tekintetében is, egy, egy szolid keret, prioritások meghatározása, a társadalmi tényleges szükségessége, amelyetről a legutóbbi hozzászóló beszélt, tehát a tagállam nehezen tud prioritizálni, hogyha nincs a társadalmazás felelőssége megfelelően meghatározva. Ugyanakkor jobb eszközrendszert, jobban előkezett projekteket kínál, mely révén az innovatív pénzügyi eszközök is mobilizálhatók, az Európai Beruházási Bank forrása is, és jobban meg lehet határozni összefüggést a finanszírozás, a nemzeti tagállami költségvetési, európai finanszírozás és az egyéb magánbefektetők szerepét, és itt a befektetés bank nagyon nagy szerepet játszhat. A munka, amelyet a projektekben kifejtettek, a hálózatokban még jobban megvalósulhat. Tehát nincs nyilvánvalóan varázsszer, a javaslat sem kínál ilyet, ám az általános keret és a végrehajtási intézkedések egyszerűbbé tesznek egyszerűen ezek a projektek jó részének végrehajtását, és, mint mondottam, nagyban koncentrálunk a már létező infrastruktúrára, az ára a lehető legkisebb így mindennek. Uh, Köszönöm szépen, hogy eljött a szakbizottságba, és megosztotta a véleményét velünk, a tapasztalatait. Most pedig konferációhoz fordulok. Egy néhány szóban mondja el a véleményét, még hiszen időre van szükség a következő pontokhoz, és ragaszkodnunk kell a napirendhez. Köszönöm. Nagyon rövid leszek. Köszönet a kollégáknak, akik kérdéseikkel is jelezték, hogy melyek az érdekes pontok és fontos pontok a javaslatban. Én is szeretnék Paké úrnak is köszönetet mondani, aki végül is rámutatott arra, amit egyetértünk, maga a projekt rendkívül jó realizmussal rendelkezik, de ambíciókkal is. Realizmussal, mert a már létező hálózatokra támaszkodik, de azért szeretném az ambíciókkal kapcsolatban jelezni azt, ami a legkényesebb kérdés, nevezetesen a nemzeteken átnyúló hálózatok vonatkozásában ezeknek a létrehozásakor láttuk, hogy amikor nagy infrastruktúrákat kell létrehozni, akkor nagyon, nagyon oda kell figyelnünk, mert értékelni kell az érintettek hozzáállását. Úgyhogy nyilván meg kellene fordítani a megközelítést, és egyre több ismeretet közvetíteni, és valahogy bevonni az érintetteket ebbe. Azért, hogyha esetleg negatív hatásokat kell majd elviselni, e-, ezeket jobban meg tudják magyarázni. Biztos vagyok benne, hogy a kollégák együttműködésére számíthatok, és a többi fenn nyitott kérdésről majd még beszélhetünk. Köszönöm szépen! Köszönöm, hogy ezt a rendkívül fontos véleményt elkészíti. Akkor május 30-án megy a fordításhoz a jelentést tervezett, Június 21 én megbeszéljük. Júliusban lesz a módosító indítványok beadási határideje, és valószínűleg októberben fogadjuk el, itt is és a közlekedési bizottságban is úgyhogy jó sok munkánk lesz mindkét szakbizottságban. Biztos vagyok benne, hogy a közlekedési szakbizottság is kiveszi majd a részét. Köszönöm szépen. Akkor a következő pontra térnénk át, de előtte még egy második megfigyelő kollégát szeretnék Horvátországból üdvözölni. Penkovics úr csatlakozott hozzánk. Köszönöm. Önnek rózsaszín táblája van most már, nem csak zöld táblánk van, hanem rózsaszín. Úgyhogy külön üdvözlöm, és köszönöm, hogy eljött hozzánk. Koferetti úr második véleménye következik, elég sokat dolgozik nekünk most, ez pedig a foglalkoztatási Bizottságnak készül a bizottsági fehér könyvről, a megfelelő biztonságos és fenntartató európai nyugdíjak menetrendjéről. Umen Rajten asszony az előadója a Foglalkoztatásügyi Bizottságnak, és itt vannak az árnyék jelentés készítők is. Heinznek asszony szól a néppárt nevében? Kreitzmann úr és Mendez urak. A liberálisok nevében Törnán asszony nincs itt, Júlia asszony. Én a CR-t képviselem, vagyis a konzervatívokat, és Dion úr is itt van, üdvözlöm. Konferati úr, kérem, vezesse be a témát. Sajnálom, hogy nincs sok időnk, de minden esetre kezdjük el. Köszönöm elnök úr a szót. A nyugdíjak ö, témája rendkívül fontos, ö, kétségtelenül mindenki számára. A bizottság először zöld könyvet készített, ezt követően pedig a fehér könyvet, mert nagyon fontos Európában ez a téma. A problémák már a címben is megjelennek, és nyilván megfelelő biztonságos és fenntartható nyugdíjakról van szó, hiszen válságos idéket élünk, és ezért nagyon sok vita folyt a nyugdíjrendszerekről. Úgyhogy szükség van erre a védelemre. Ezért egyszerre kellene homogenizálni a különböző nyugdíjrendszereket az egyes országokban, azért, hogy védjük a lehető legnagyobb mértékben az embereket és az európai struktúrát, nyilván ehhez harmonizációra van szükség. Úgyhogy most szeretném jelezni azokat a kérdéseket, amelyek szerintem a legfontosabb problémákat jelentik. A stabilitáshoz nagyon gyorsan kell minden európai országot közelíteni egymáshoz, és összekapcsolni a nyugdíjkorhatárt, mégpedig az várható élettartamnak megfelelően. De ezt nem automatikusan kell tennünk. Gyorsan megmagyarázom, hogy miért. Amikor a gazdaságnak hosszas negatív ciklusai vannak, a várható élettartam még akkor is, hogyha korábban növekedett, a válság hatása alá kerül. Úgyhogy ilyen esetekben ezt figyelembe kell venni. Úgy gondolom tehát, hogy elengedhetetlenül szükséges a stabilitás szempontjából, a nőknek és a férfiaknak is a nyugdíjkorhatárát harmonizálni, de ugyanakkor nagyon fontos lenne, hogyha önkéntes rendszerek is lennének, hogy ha az emberek többet akarnak dolgozni, akkor megtehessék ezt, anélkül, hogy ellenkező hatást érnénk el az egyes nemzeti rendszerekben a nyugdíjak szempontjából. Az elmúlt évek során nagyon sokan uh, mentek nyugdíjba nyugdíjkorhatár előtt. Csökkenteni kellene a uh, nyug, korkedvezményes nyugdíjt azért, hogy elérjük a növekedő gazdasági fázist, és így stabilizálhassuk a nyugdíjazást is. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy valamilyen védelemre is szükség, ez lehet egy minimál érték, amely a személyek járulékából fakadna. Az elmúlt évek során azt tapasztaltuk, hogy vagy a tagállami akarat miatt, vagy pedig objektív okoknál fogva olyan rendszerek alakultak ki, amelyek a tőkefölhalmozás rendszerét alakították ki. A járulékot fizetők befizetései bizonyos értéket képviselnek, de nyilván fragmentált állapotban, attól függően, hogy hogyan dolgoztak aktív korukban. Ezért hogy ugyanolyan értékekhez jussunk, a kiegészítő pillére is szükség van. Ezért, ami a kiegészítő rendszert illeti, nekünk is sokat kell dolgoznunk, és elengedhetetlenül szükséges az, hogy olyan megoldásokat találjunk, amelyek olyan befektetéseket szülnek, amelyek garantálják a felhalmozott összeget a teljes időszakra legyen az a fő nyugdíjrendszer, vagy a kiegészítő nyugdíjrendszer. Hozzátenném még azt is, hogy ez progresszív rendszer lenne, de ugyanakkor harmonikus rendszer is, de külön oda kell figyelnünk a nőkre, hiszen nem ugyanaz a helyzet a nők, illetve a férfiak esetében. Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a nők esetében sokkal nagyobbak az inaktív szakaszok. Mert a nők gondozást végeznek. Úgyhogy figyelembe kell venni ezt a sajátosságot, és a nőket ugyanolyan szintre kell helyezni, mint a férfiakat nyugdíj szempontból, de ugyanakkor olyan megoldásokat kell találni, amelyek ezeket a gondozási szakaszokat figyelembe veszik, vagy ezeket az inaktív szakaszokat, amelyeket a nők sokkal gyakrabban kell, hogy átéljenek, mint a férfiak. Például a szülés és egyéb tevékenységek miatt, amelyek inkább a nőkre jellemzők, nem a férfiakra. A gondozást nyilván átvetik a férfiak is, de a szülést nem. Tehát olyan elveket kell megerősítenünk, amelyek az Európai Unióra jellemzők. Ugyanakkor bevezetni minden olyan elemet, amelyek megerősíthetik a harmonizációt az állami oldalról, illetve a biztonságot, ami aztán a nyugdíj felhasználását illeti. Új problémák is felmerülnek azonban, amik a mobilitás miatt jelentkeznek Európában. Például a nyugdíjak hordozhatóságának kérdése, ahol nyilván felmerülnek adókérdések is. Ez nem föltétlenül csak a kiegészítő rendszerben jelenik meg, hanem esetleg máshol is. A jövőben tehát a két oldalon, egyrészt az állami oldalon nyilván nagyon fontos teendőink vannak, de ugyanakkor a második ter- pillérben is. Nagyon sok mindent mondhatnék még, de gondolom a továbbiakban lesz majd alkalmunk a részletekről többet beszélni. Köszönöm. Köszönöm szépen a nagyon világos magyarázatot ebben a nagyon fontos témában. Hans asszony. Köszönöm szépen. Ami engem illet, szeretném elmondani, Petikainen asszony kommentáját szeretném ismertetni. Ez a nyugdíjakra vonatkozó fehér könyvet vizsgálja. Az első pontban megjegyzi az a szegénység elleni küzdelem és a szociális kirekesztés elleni küzdelem európai programja azt tartalmazza, hogy eh, egy, nagyon fontos, hogy megfelelő és fenntartható nyugdíjrendszereket biztosítsunk, hiszen az idős emberek ki vannak téve és kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek. Mindenek előtt gazdasági nehézségek idején problémás ez. A bizottság átfogó megközelítését üdvözli Petikányan asszony, és támogatja az Európai Unió szintjén a megfelelő nyugdíjrendszer kialakítását. A második pontban szeretném megjegyezni, egyébként az előadó már mondta, és ugyanez a vélemény a Petikányan asszonynak is, mi szerint a határokon átnyúló együttműködést kell erősíteni ezen a területen itt mindenek előtt arról van szó, hogy a különböző országokban felgyülemlő nyugdíjak kifizetését tegye lehetővé a kedvezményezettek számára, hiszen az olyan emberek száma növekszik, amely, akik több országban dolgoznak karrierjük során. Éppen ezért a különböző nyugdíjak összegyűjtése rendkívül fontos európai szinten. A Következő pont a kiegészítő nyugdíjrendszerek témája. Jelen gazdasági körülmények között ezek a kiegészítő jellegű nyugdíjrendszerek kulcsfontosságuk, és Petikainen asszony itt egy ambíciózusabb projektet várna el. A negyedik pont az aktív és egészséges idősödés témája, egy időskor témája rendkívül fontos. Petikainen asszony üdvözli a bizottság azon tervét, hogy felhívja a figyelmet arra a lehetőségre, hogy hosszabb ideig legyenek munkában, a, és alka, és vegyék figyelembe azon emberek konkrét helyzetét, akik közelednek a nyugdíjkorhatár felé. Ezek lényegében Petikainen asszony legfontosabb kommentárjai, és várom az önök hozzászólásait, fel fogom jegyezni, amit mondtak, és aztán mondom Petikainen asszonynak. Köszönöm, Hanszlin asszony. Thank you, Köszönöm, elnök úr, elnézés, Kajszman úr nevében nem tudott eljönni, de szívesen beugrom helyette. Mivel tárgyunk ez az irányelv. Mióta ez a, ezt tárgyaljuk, azóta pénzügyi és gazdasági válságot is meg kell éljünk. Ezért rugalmasabbá kell tenni a, a nyugdíjakat ahhoz, hogy fel tudják fogni a, a válság ütéseit, hatásait jobban, mint 27 különféle nyugdíjrendszer működik, egészen más gazdasági, társadalmi, kulturális háttér alapján alakultak egyes tagállamokban, van hagyománya a többlábú rendszernek, Koferáti úr is említette, hogy szét kell ter terítenünk a, a, az idősek jövedelmeit, nem csak a, a nyugdíjak, az állami nyugdíj és a munkahelyi nyugdíj, hanem akár egy magánnyugdíj lábra is helyezve őket. Ugyanakkor nagyon sok tagállam jelenleg hatalmas pénzügyi ö, hiányjal bír, ugye nyugdíj hiányjal. A munkahelyi nyugdíj szerepét tehát ö, erősíteni kell, különösen a pénzügyi válság idején, azonban ez nem lesz könnyű feladat. Az Európai Bizottság tervei erőteljesen a, a nyugdíj rendszer belső piaci előnyeire, a, a méretgazdaságosság előnyére koncentrálnak. Ez helyén való, ám hazámban például Hollandiában a nyugdíjak nyugdíjak végrehajtását jó részt már kiadták vállalatoknak. Olyan ezek a szervezetek már már hasznát látják a, a belső piacnak, az eszközök begyűjtése folyik, ugyanakkor a tőkekövetelményekre vonatkozó követelmények lehet, hogy sértik a tagállamokban működő rendszerek érdekeit, vagy akár alá is áshatják azok működőképességét. Legyünk erre is tekintettel. Ugyanakkor a munkahelyi nyugdíj rendszerek előnyeinek megvannak az árai is. Legyünk körültekintőek abban, hogy ne ne a vállalatok, vállalra tegyük a terhét ennek a nyugdíjnak a válság idején, mert a globális versenyképességük megszenvedheti ezt. Hát ki kell kifizesse a számlát a végén, ez a kérdés. De ha a vállalatok nem lesznek jövedelmezőek, akkor nem tudják megfizetni a számlát, vagy tönkre mennek. Tehát lehet, hogy a gazdaság egészen kell, javuljon, ez a az orvoság, erről majd később beszélünk. Kreuzmann úr arra kért, hogy rámutassak, mennyire fontos a, a vállalati munka, a, a nyugdíj, és a negatív, a, az életbiztosítások esetleges negatív hatása. A nyugdíjak átvitelésége nagyon fontos kérdés, ugyanakkor kényes kérdéseket is felvet. Hallottuk a bizottság képviselőjétől, hogy a Solvency 2-es lemásolása nem, a, nem cél. Támogatjuk a bizottság azon megjegyzéseit is, hogy összevethető szabályok kedvényesülnek az összevethető termékekre vonatkozóan. Ez is fontos. Összefoglalva, azt hiszem, arra kell koncentráljunk, hogy a belső piacot javítsuk a gazdaság erősítése érdekében, és akkor tudunk fenntartható nyugdíjrendszereket felépíteni, Először tehát a gazdaságot kell megerősíteni. Ez a szabadságunk meg az EU feladatait is megjelöli. Kreuzmann, az, Kreuzmann úr szívesen dolgozik majd együtt ennek érdekében az előadóval és az árnyfeladókkal. Köszönöm. De Jong úr. Dank voorzitter. Um, ik zal het kort houden. Er zijn drie belangrijke punten. Het ene is al door Twan Manders ook. Köszönöm, elnök úr. Rövid leszek Három pontot akarok említeni, kettőt egyébként Mandelsz úr már felvetett. Itt arról van szó, hogy a nyugdíj alapokat egyfajta biztosításként kell kezelnünk, ami itt eleget kell tenni a, a szolva kettő előírásainak is, de ez bizony, bizony egyes országokban problémát jelenthet, óriási problémát jelenthet a két pilléres rendszer bevezetése, hiszen a szociális partnerekkel is el kell ezt fogadtatni, és vannak olyan országok, ahol egyszerűen olyan biztosítási garancia rendszerek működnek, amelyek nem teszik szükségessé az ilyen rendszer bevezetését minden esetre azt látni kell még, hogyha meg is valósítják az itteni elképzeléseket, az nagyon komoly fedezetet követel meg. Most 105%-ból indulunk ki, és ez lényegesen növekedni fog, ami Hollandiában nagy nehézségeket jelentene, hogyha az, ezt az előírás bevezetnénk. Egyszerűen nem értem, hogy az Európai Bizottság miért állt elő újra ezzel a problémával, és újra és újra megteszik ezt ami pedig a konkrét anyagot illeti, a definíciókat persze javítani kell, de azok a követelmények, amelyeket itt támasztanak, nem minden esetben ugyan a alkalmazandók szerintünk. A következő pont, amit felvetnék, itt már nem beszélünk nyugdíj lyukakról, vagyis hogyha különböző jogosultságok keletkeznek különböző tagállamokban, és ezt összeadjuk, akkor az eredmény ugyanaz kell, hogy legyen, mint hogyha ugyanabba volna be az ember. Persze némi eltérés, néha probléma lehet, nyilvánvaló, hogy a transzparenciát erősíteni kell. Egyébként imko üléseken ez már korábban is szóba került. Írtam jelentést arról is, hogy európai szinten hogyan működik a jogosultságok rendszere, és arról is szó van, hogy milyen fiskális adóügyi következtetések vezethetők le a hordozhatóságból. Tehát az ember nem fizet adót például a hozzájárulásokra, de a nyugdíjra fizet adót egy adott tagállamban. De egy ember elköltözik egy olyan államból, ahol nem fizetett adót, egy olyan államba, ahol adót fizet, akkor ezt ki kell számolni, hogy mi a különbség, és ezt alaposan kalkulálni kell. Itt meg kell nézni a különböző nyugdíjrendszereket. Vannak olyan nyugdíjrendszerek egyébként, amelyek megtakarításon alapulnak, másrészt pedig itt vannak ezek a kiróvó elosztó rendszerek. Hogyha a kiróvó elosztó rendszert vesszük figyelembe, Hát itt a megtakarítási alap nem működik, hiszen óriási technikai problémák merülhetnének fel. Egyébként erről keveset beszél a fehér könyv. A következő a nyugdíjkorhatár témája. Ezt is meg kell említeni. Úgy döntöttünk, hogy az imkon ezt nem akarjuk túlságosan elmélyíteni. Egyszerűen van egyfajta elvárás, mi szerint fenntartható nyugdíjrendszerekre van szükség, elég, ha ezt kimondjuk. Ez nem feltétlenül függ össze a belső piaccal, az egységes piaccal. Ha hozzá kívánunk szólni mégis ehhez a témához, akkor azt kell hangsúlyozni, hogy nyugdíjkorig kell tudni dolgozni. A lehetőséget meg kell teremteni az emberek számára. De ha megnézzük a valóságot, 60 év fölött úgysem talál már senki munkát. Vagyis van a munkáltatók oldalán is egy kötelezettség, gondoskodjanak a munkáltatók arról, hogy az idősebb emberek tényleg dolgozni tudjanak, és szűnjenek meg az előítéletek. És ha már megvan a lehetőség, akkor em, beszélhetünk a korhatár emeléséről, mert különben csak munkanélkülőket termelünk. Egyébként sok sikert kívánok a raportőrnek. Én köszönöm. Néhány rövid szó Strajcsak úr nevében aki árnyék előadó lesz frakcióm részéről. Először is szeretném megerősíteni azt, amit a Jonge úr mondott, nevezetesen, hogy a jelenlegi vitában is, és a bizottságban is komoly problémák merültek fel, a finanszírozási elvárás növelése vonatkozásában, főleg a, a, fog, a munkaadók részére. Találni kell más ö, nyugdíjrendszereket, mert nem szabad elfeledkeznünk arról, hogyha ez elvárássá válik, a tőkét a vállalatok fejlesztésére és ezekbe való befektetése kell felhasználni. De ez nyilván nem tűnt így. Az Egyesült Királyságban mi már bevezettük ezt, de úgy gondolom, hogy nagyon sok KKV ahol régóta dolgoznak már emberek, és ahol nagyon sok ö, nyugdíjjárulékot kell fizetni, úgy találják, hogy a nyugdíjba és a nyugdíj alapba való ö, befektetésük ö, ugyanolyan értékű, mint a tőkebefektetés. Ez ö, nem el, elhanyagolható mennyiségű ö, pénzt jelent, és valahonnan elő kell ezt teremteni. a reálgazdaságban például És aztán persze vannak olyan ö, nyugdíjalapok is, amelyek újra ö, beruháznak a reálgazdaságba. Ennek persze a gazdaságra is pozitív hatása lehet. Úgy gondolom, nagyon sok országot érinti ez, nem csak Hollandiát, az Egyesült Királyságot, hanem Németországot, és az Egyesült Királyságot is. Úgyhogy Nyilván ezt részletesebben kell megvizsgálni majd az előadóval. Nagyon sok felvetést támogatni kell, főleg a kollégák azon gondolatait, hogy a munkavállalók, akik esetleg első munkahelyükön vannak, hosszú távú ö, nyugdíj előtt akarékosságot kell folytatniuk, mert a várható élettartam megnövekedése nyilván azt jelenti, hogy hosszabb a járulékfizetési időszak is, és gyakorlatilag ez így lesz a jövőben a foglalkoztatottság szempontjából. Ugyanakkor az emberek hosszabb ideig ö, dolgoznak, és mivel most már én is betöltöttem a 65-öt, Weiler asszony után, most már én is ezt a fontos mérföld követ átléptem, ugye nekünk is ö, oda kell figyelnünk az aktív és egészséges korosodás kérdésére. Fajlár asszony, Törber úr, szeretne hozzászólni még? Kérem, röviden tegyék. És aztán Koferáti, Koferáti úr kap szót megint. Köszönöm, elnök úr. Én 49 éves töltöttem most be, úgyhogy az 50 beléptem, bár gondolok a nyugdíjamra. De komolyabbra fogva a szót, három megjegyzésem lenne. Az első. Olyan országból ö, származom, ö, ahol gyakorlatilag ö, több volt az aktívum, mint a negatívum. Ö, pillanatilag azonban nő a várható élettartam is, de nem szabad elfeledkezni azon finanszírozási mechanizmusokról sem, amelyekre szükségünk van ehhez. Tehát három megjegyzésem lenne. Először is Konferáti úr bevezetőjével kapcsolatban. El szeretném mondani, hogy ami a fehér könyvet illeti, és hogyha a vállalató élettartamról beszélünk, ugye a nők tovább élnek, mint a férfiak, de kevesebbet dolgoznak, mert mondjuk a terhesség miatt, vagy más okoknál fogva nem dolgoznak annyit. De ott van például egy egyetemi tanár, aki hosszabb ideig dolgozik, tovább él, mint mondjuk egy bányász, aki a iparban dolgozik. Ugye most már 40-45 évet kell ugyanazon ö, funkcióban eltölteni, de talán különbséget kellene tenni ö, a teljes ö, aktív időszakban ö, a nehéz ö, fel, ö, munkák, illetve a kevésbé nehéz munkák között. Második megjegyzésem. A foglalkoztatottság kérdése. Például 55 és 64 éves kor közötti időszakban változó. Belgiumban a legkevesebbet dolgoznak a 27 ország közül 55 és 64 éves kor között. A foglalkoztatottság 36 százalékos az 55-64 éves ö, intervallumban, ö, tehát csak 36 százaléka dolgozik az aktívan foglalkoztathatóknak. Ö, ez nem csak az iparágakat ö, érinti a bankokat, a biztosítókat is, akik 55 évben inkább elkül, 55 éves korban inkább elküldik az embereket, és fiatalokat vesznek fel helyettük, azoknak kevesebbet kell fizetni. Úgyhogy ahogy nő a ö, nyugdíjkorhatár, talán ö, segíteni kellene abban is, hogy a nyugdíjhoz közel állók foglalkoztatottsága is növekedhessen. Harmadik dolog, amit felvetnék, a fenntarthatóság, hogy biztos legyen a finanszírozás. Én nem nagyon ismerem a ö, nyugdíjrendszereket, de olvastam egy cikket, nem is tudom, azt hiszem a Financial Times-ban, a British petroleum ö, amikor az amerikai ö, partokat kezdte szennyezni ez a, ö, az olajszállító hajó, és milliárdokról beszéltek dollárban, hogy hogyan lehet megtisztítani a partot. Jó, hát a BP-nek visszaesett a tőzsdén a à toute la réserve que je fais, je ne maîtrise pas ce système. A részvényértéke. És hát nem szabad elfeledkezni arról, hogy most akkor mi a helyzet a, azokkal a nyugdíjalapokkal, amelyek megjelennek a tőzsdén, és ugyanakkor érinti őket egy ilyen esemény például. Tehát a lényeg az, hogy biztos legyen a finanszírozás, hogy meg legyen a nyugdíj akkor, amikor szükség van rá. Köszönöm. Mrs. Weiler. Weiler asszony. Mielőtt zárnánk. Köszönöm, rövidre fogom. Arra korlátozom mozott mondanómat, ahol szerintem a feladatunk és a hatáskörünk és a tevékenységi lehetőségünk és kötelezettségünk megragadható. Például amit Tarabella úr az imént mondott, ott, ahol egy nyugdíj alap, nyugdíjbiztosítóra hatással van olyan határon átnyúló esemény, amely hatása van rá, ilyenkor az Európai Uniónak kell garantálnia a nyugdíjasok jogait. Ha azonban nincs határon átnyúló vetülete a, a témának, és nincs a munkavállaló szabad mozgásának joga érintve, akkor vissza kell fognunk tevékenységünket. Nem tetszik egyáltalán az nekem, hogy az Európai Bizottság a tagállamokra rá, hát nem is rákényszerít dolgokat, de nyomást gyakorol annak érdekében, hogy emeljék a nyugdíjkorhatárt, vagy a nyugdíj alap, a csök, nyugdíjat csökkentsék, vagy hasonlókra. Minden tagállam jól tudja, hogy a nyugdíjak mennyire érzékeny kérdést jelentenek a, a közvitában is, és a hatóságok nagyon nagy erőfeszítést tesznek annak érdekében, hogy feltartsák az egyensúlyt egyrészt a növekvő költségek, meg a növekvő élet, várható életkor között, és a, a források korlátozottsága között. Ha Brüsszelből jön a parancs, hogy csináljátok ezt, csináljátok azt, az bizony nem elfogadható. Persze kivéve a határon átnyúló vetületeket, ahol a fogyasztóvédelemnek európai szinten kell érvényesülnie. Meg vagyok győződve arról, hogy a tagá hogy a nemzeti képviselők elég, épp elég felelősen járnak el a nyugdíjak kérdésében is, hogyan, foglalkozva azzal a kérdéssel, például a saját frakcióm részéről, hogy, hogy időskorúban ne szegénységre legyenek az emberek kárhoztatva. Ez nagyon fontos feladat a jövőre nézvést, ám a nemzeti parlamentek feladata, nem a miénk. Legyünk itt körültekintőbbek, különösen ha néz, azt látom, mi, van, mi folyik a francia kampányban, és mi lesz majd a német kampányban, a nyugdíjak körül milyen kampányvita alakul ki, Görögországban is látjuk a fejleményeket, a vitát. Biztos, hogy valamit változtatni kell, ám erről például a görögök maguk kell döntsenek, hogyan szervezik meg. Nem tartom helyén valónak, a mi írjuk elő. Még akkor is a közvetett módon, hogy például mikor menjen valaki nyugdíjba, milyen korán, milyen későn. Um, well, I know that we have, uh, Mr. Tudom, hogy Jakab Szór itt van a foglalkoztatási főigazgatóságról. Ez Kofferati úr, amikor a véleményét bemutatja, akkor további vitában adunk lehetőséget önnek, hogy reagáljon. Most pedig Kofferati úrat kérem meg, hogy az eddigieket foglalja össze. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Nagyon rövid megjegyzéseim lennének. Köszönet a kollégáknak a megjegyzéseikért, fel fogom őket használni a javaslatban. De hangsúlyozni szeretném azonban gyorsan azt a néhány aspektust, amit fontosnak gondolok. Ami az élettartam megnövelését illeti, ez pozitív dolog, de ennek nem szabad problémát okoznia a minden európai országban a nyugdíjrendszerekben. Én remélem még sokat, sok hosszú ideig fogok élni, de remélem, hogy ez nem fogja befolyásolni ilyen módon a nyugdíjrendszereket. Hogyha megfelelő nyugdíjat akarunk, nem kevesebbet. Ugyanis azok a problémák, amelyeket itt felvetettek, úgy tűnik, hogy gyakorlatilag a gazdasági ciklusban ez érinteni fog egy csomó embert, legalábbis a világnak ezen a részén. Úgyhogy nagyon fontos, hogy fenntartható legyenek a nyugdíjak. És ez nem csak az állami részt érinti. De ha az ember többet dolgozik, mint korábban, mert ugye szerencsére egyre jobban és jobban élünk már a szüleinkhez képest. Másrészt változtatni kell a rendszereken. És hát az, hogy már nem a felosztó kirovó nyugdíjrendszert alkalmazok, ez sokat segített. Ugyanakkor elengedhetetlenül szükséges az is, hogy az első pillérben figyelembe vegyük a különbségeket. Gondolok itt a nőkre, bizonyos nehéz munkákra. Tehát nem szabad mindenkit egy kalap alá venni. Ami viszont a második pillért illeti, ami minket illet, a mi bizottságunkat, a legfontosabb kérdés az, hogy hogyan oldjuk meg azokat a problémákat, amelyek a hordozhatóságot illetik, amelyek a személyek mobilitásából fakadnak. És hogy minden egyes eszközt rendelkezése bocsássunk, ennek biztosítására. Mert ugye a vállalat részéről, illetve a munkavállaló részéről jönnek a járulékfizetések, és be kell őket valahova fektetni. De valahogy garantáltan, és ezek a garanciák lehetnek például adójellegűek, illetve beruházás jellegűek, amelyek nem spekulációs célral kell, hogy megszülessenek, hanem valamilyen stabil struktúrában kell őket befektetni, hogy nehogy aztán hirtelen egyszer csak eltűnjenek ö, valamilyen oknál fogva. Ezért nagyon fontos a szociális partnereket is bevenni a második pillér kezelési kérdéseit illetően. Köszönöm. Rendben, köszönöm szépen. Alig várjuk a jelentést, amely május 3-án kerül elénk. 13-án lesz a vitája, ez, és aztán július 10-én kerül szavazásra. Ez tehát a menetrend. Lichtenberg úr is itt volt, a piaci főigazgatóságtól, elnézést, hogy neki is adtam meg a szót a bizottság részéről. Most pedig a jelent, úr jelentése következik, jelentés tervezete. Üdvözlöm őt körünkben. Tudom, hogy más szakbizottságban is kapkodnak ön után, úgyhogy örülök, hogy ránk is időt szakított. Fél órát szánnánk erre a témára. Vannak nagyon fontos módosítók az önjelentésre vonatkozóan. Sánchez, Kass és Verhoeven urak jöttek el a bizottság részéről, akiknek reméljük megadjuk, meg tudjuk adni majd a szót, lesz rá idő. Most azonban Buzutil úrnak adom meg a szót először, aztán az árnyékelődőknek, de Campos, Löchigárd képviselők, Rudriz, Trantefildis úr nincs itt, Bilen úr nincs itt, ám azért szerintem ö, hasznos vita előttünk. Jelentéstevő úr, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Az általam készített jelentés a belső piaci eredmény támlával kapcsolatban ez egy reakció kíván lenni a bizottság scoreboard riportjára, a 22. alkalommal született ez meg, és egy véleménycseréből indulunk itt ki, egy tapasztalatcseréből, és a bizottság időközben már a 23. jelentést is elkészítette ezzel kapcsolatban. Ez egy éves kormányzási irányítási ellenőrzés eredménye, és a cél természetesen az, hogy az egységes piac probléma megoldását hatékonyabbá tegyük. 66 módosító született egyébként a jelentésemmel kapcsolatban. A legtöbb módosító a jelentéssel kapcsolatban mindenek előtt a frissítésre irányul, hogy aktualizáljuk a kérdéseket. Ezt szeretném előre bocsátani és igazából ez így jó irányba halad, egyáltalán nem vitatott témákról van szó. A kollégáktól, amiket kaptam, végül is a vélemények, amiket kaptam a kollégáktól, gyakorlatilag egy irányba mutatnak. Azt gondolom, hogy 66-ból szinte valamennyit meg tudjuk szavazni minden további nélkül, és azt gondolom, hogy egy egységes piaci bizottságban ilyen konszenzus tudunk elérni, ez egy nagyszerű dolog. Ha megnézzük aztán a módosítókat, itt a bizottság új jelentésére is reagálunk ebben, és a korábbi vitáink, eszmecsereink során már gratuláltam a bizottságnak a jelentéshez, amiről az imént beszéltem és ez lehetővé teszi, hogy összevonjuk az összes idevágó jelentést a jobb koordináció érdekében. Azt gondolom, hogy amely, ami a koordinációt illeti, az éves irányítási ellenőrzés, a check-up mindenképpen ebbe az irányba mutat. Minden esetre el kell, hogy mondjam, hogy külön jelentéseket is akar készíteni a bizottság egyes elemek vonatkozásában. Például ide tartozik az egységes, vagy a belső piaci eredménytábló, de ide tartozik a szolvit jelentés is. És én ezt úgy értettem, hogy ez egy rendszeres jelentés, egy éves formában születik meg, de azért óvatosnak kell lennünk, hogy ez nem készteti a bizottságot arra, hogy az általános megközelítéstől eltérjen és szétaprozza az ellenőrzéseit, a vizsgálatait. Ezt mindenképpen szeretném elmondani. Szeretném látni, hogy a bizottság többet tesz a polgárok érdekében egy integrált csomag keretében, és egy fogyasztó alapú megoldást alkalmazna a belső piaci nehézségek kezelésében, és hát azt persze el kell mondani, hogy itt komoly haladást értünk el az elmúlt időszakban. Például van egy honlap erre vonatkozóan, vagy az egy megállásos rendszerek az ügyintézésben is nagyon fontosak. Ide tartozik például a szolgáltatási irányelv, de a Europe Direct és a Solvit is megemlítendő mindenképpen. Mindenesetre azt is el kell, hogy mondjam a visszajelzések alapján, hogy két fő pont van, amit ki kell ragadni ebben az összefüggésben. Az éremnek két oldala van mindig. Az egyik aggály az, hogy túlságosan túl sok a szolgáltatás arra vonatkozóan, hogy a polgárok mit vegyenek igénybe, viszont kevés a tapasztalat, kevés az információ, ami azt jelenti, hogy vagy rossz oldalról, rossz forrásból keresik a megoldást, vagy pedig teljesen feladják azt, hogy megoldást érjenek el. Azt gondolom, hogy egy belső piaci korlátot jelent ez, problémát jelent, amivel fel kell vennünk a harcot, és meg kell oldanunk amíg nem tudjuk kezelni. És azt gondolom, hogy a jelentés tartalmazza a legtöbb idevágó megoldásunkat, és mindenképpen az együttműködés erősítésére van szükség a különböző szolgálatok között. és az Europortal témát is veletettem már, azt hiszem, hogy ez szerencsés dolog. Aztán a másik dolog megint csak az érem két oldalából, hogy a polgárok még mindig úgy látják, hogy nem tudják, kit kell fölhívni, ha Európával akarnak beszélni, és most nem a külügyi témáról beszélek, a belső piac, a saját piacuk, a polgárok saját piaca az, ahol ugyanez a helyzet, egyszerűen zavarban vannak, hogyha Európát akarják megkeresni. És azt gondolom, hogy ez onnan jön, abból az érzésből, hogy túl nagy a bürokrácia, a polgárok ezt nem látják át, aminek az eredménye az, hogy együtt élünk a problémával, és nem megoldjuk azt. És együtt élni a problémával időnként egyszerűbb, mint megoldást találni. És természetesen az én véleményemet is közölni kell, ez természetes a kollégák módosító is hasonlók, hogy ezt az állapotot nem tudjuk elfogadni, mert erősíteni kell a polgárok hozzáférhetőségét, és erősíteni kell a lehetőségét azzal, hogy megoldásokat találjanak az üzleti élettel közösen a belső piac kérdéseiben. Jó, Természetesen végtelen számú lehetőség van itt is, és nem kimerítő a felsorolása, amit itt alkalmazunk, vagy a megoldások sem lezáró jellegűek, és várjuk a bizottságtól, hogy további ötletekkel álljanak elő arra nézve, hogyan tudjuk ezeket a problémákat megoldani egy erősebb belső piac, egységes piac érdekében. Tehát a 66 módosítóhoz ennyit tudok reagálni. Köszönöm szépen a kollégáknak az együttműködést, és tényleg konszenzusos erőfeszítéseket tettünk, szerintem ez egyértelmű, annak érdekében, hogy olyan jelentés szülessen, amely széleskörű támogatást kaphat itt a szakbizottságban. Ilyen értelemben kívánok továbbra is dolgozni a következő napokban egy sor kompromisszumos javaslatot készítek, legalább ötöt, már most elmondhatom, de akár többet is, mert bizonyos módosítókat így össze tudok vonni, és koherensebb kezelést tesz ez lehetővé. Most egyenlőre itt abba hagyom, elnök úr, és várom a kollégák reakcióit, és majd vissza is térek ezekre. Köszönöm szépen. Egyetértek önnel a módosítók főcsapás irányában is, és az árnyok előadók így tudják majd frissíteni a jelentés, általában ebből adódik a probléma. Lássuk a többi árnyék előadó, az adók mit mondanak, de Campos képviselő először. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni Buszottil úrnak ezt a bemutatás, bemutatót, illetve hát magát a jelentést. És örülök, hogy ilyen nyílt szellemben fogadta a módosítókat is az árnyékelődők részéről, meg a mások részéről is. Tehát 66 módosító futott be, ezek mindegyik gyakorlatilag egy irányba halad, egy irányba mutat. Az a célunk, hogy a tagállamok felelősebben ültessék át a jogszabályokat, gyorsabban és minőségében is jobban, olyan irányelveket különösképpen, amelyek a belső piac gördülő jó, jó, működését irányozzák elő. A 2011-es ponttáblázat, értékelő tekintetében annyi mondható, hogy ez nagyon jó áttekintést ad holisztikus megközelítésben a belső piacról, jobban elemezhetővé teszi azt, és értelmezhetővé teszi az, a belső piac eseményeit, illetve a működés képességének teljes körűségét, esetleges problémáit. Ilyen értelemben is rendkívül hasznos egyfajta leltár dokumentum ez. különféle eszközeink vannak, például a Solvit, a Europe Enterprise, Europe Network, olyan eszközök, amelyek célja az, hogy információt tegyenek elérhetővé az állampolgárok számára, akik a belső piac jobb működésében érdekeltek, és általában azon szerepelnek. Ugyanakkor van egyfajta lassúság, inercia a tagállamok részéről az irányelvek átültetésében. Itt a jobb ellenőrzés, monitoring Brüsszel részéről helyén való volna talán gyorsítva ezt a folyamatot. A mi szakbizottságunk szempontjából a módosítók úgy tűnik mindannyian arra törekednek, hogy egy olyan szöveg jön létre, amely a bizottságnak és a tanácsnak elküldhető, és ilyen módon javíthatja a belső piac jó működését. A mi szakbizottságunk eszközével megerősítve azt. Zsesegárd képviselő. Thank you, Chairman. Um, first of all, course... Köszönöm szépen, természetesen gratulálni szeretnék én is az előadónak a jelentéshez. Azt gondolom, hogy a 66 módosító alapján helyes volt két hónappal elhalasztani a jelentés elkészítését, és azt gondolom, hogy egy általános jó rálátást biztosító eredményre jutunk majd ezek alapján. Azt gondolom, hogy a módosítók mindenképpen megérdemlik a frissítést, és arra a célra szolgálnak. Gratulálni szeretnék ehhez. Sajnálatosnak tartom, hogy az utolsó pillanatban a módosítók előterjesztésének határidejét megváltoztatták. Én nem tudtam időben leadni ezeket. Természetesen tudom, ez az én felelősségem, de azt hiszem, hogy ezt alaposabban kéne megvizsgálni. Most szeretném elmondani, mire is gondoltam valójában. Szerintem jól lenne hangsúlyozni a némingen csémig rendszerét, nevezzük meg a hibásokat, és az egy ö, százalékos ö, átültetési küszöb, ez nagyon fontos ezt, vegyük komolyan, érdemes lenne ezt meggondolni, hogy esetleg 5%-ra nyissuk. A naming and shaming egy jó eszköz, egy erős eszköz, és azt gondolom, hogy ezt szem előtt kellene tartani. Ugyanez a helyzet az átültetési határidők be nem tartásával kapcsolatban. Remélem, hogy az előadó és az ányik előadók a figyelembe veszik a felvetéseimet, és a kompromisszumos javaslataikba be tudják ezt dolgozni. Köszönöm szépen. Okay, well, thank you. I, I wasn't aware of the problem. Köszönöm. Nem tudtam ezekről a problémákról, de biztos vagyok benne, ha Bozutil úr látja javasolt módosítendítványait, majd a kompromisszumban Róra úr. Nagyon rövid lehetek. Én is köszönöm szépen a raportőrnek a kiváló jelentést és a jó módosítókat is. És már kilátásba helyezhetem most, hogy a frakcióm teljes mértékben támogatja ezt. Egyébként pedig szűk az idő az előttem szólókhoz csatlakozva. Én is befejezem most itt. Pillan úr. Köszönöm. Nagyon köszönöm, elnök úr. Kifutunk az időből, úgyhogy nagyon rövid leszek. Szeretném megragadni ezt az alkalmat, hogy köszönetet mondjak az előadónak ehhez a kiválós Kiváló jelentés, ez 15 módosítást adtam be, 10 a jelentő, Stevővel együtt, 5 egyedül. A frakcióm is teljes mértékben támogatja ezt a jelentést, és készek vagyunk a kompromisszumon dolgozni. Köszönöm szépen. Van-e még valaki, aki szeretne szólni? A bizottság esetleg? Jó. Akkor azt hiszem Buzutil úr összefoglalhatja a halottakat, és halljuk, hogy hogyan tovább hogy április 25-én elfogadhassuk. Pontosan ez a cél, április 25-e, ahogy ön is említettem, elnök úr, de még ezelőtt remélem, hogy több kompromisszumos módosítót sikerül megfogalmaznom, eddig legalább ötre látok lehetőséget. Ezek több olyan elemet próbálnak egyesíteni, amelyek a módosít indítványokban kerültek megfogalmazásra, és hát ahogy említettem, szinte mindegyikkel egyet tudok érteni. Ez nagyon jó dolog. Feljegyeztem azokat a kérdéseket, amelyeket említettek, és meg fogom próbálni ezeket tükrözni a kompromisszumos módosítendítványokban. Mert amelyeket felvetettek, semmiféle problémát nem jelentenek, egyetértek velük. Sajnálom, hogy a határidőváltozás negatív hatása volt önökre. Nem igazán tudtam erről, de mindenképpen figyelembe veszem a kompromisszumok során az önök véleményét is. Köszönöm szépen. Köszönet minden kollégának a kiváló együttműködésért, a jelentés megfogalmazása során, amelynek célja az volt, hogy az eredetihez képest javítsunk rajta. Köszönöm. Elnök, köszönöm és akkor elmondanám, hogy a szavazásra április 25-én kerül sor, a terv pedig az, hogy májusban kerüljön elfogadásra a szakbizottságon belül. Nagyon köszönöm. Kicsit már be is hoztuk a lemaradásunkat, de látom, hogy mindkét előadó itt van, és látom, Stadmár úr is megjött, aki régi barátunk és aktív részevője a munkánknak már évek óta, úgyhogy ha mindenki egyetért, azt javasolnám, hogy akkor térjünk is rá azonnal a, az <clears throat> adásvételi jogra. Nem tudom, a liberálisokat kiképviseli, és nem tudom ki a zöldek. Árnyék elő, el, előadója, Rúra és Fox urat is képviseli az egyik kollégánk, aki az előadó, és Trent Filiatis úr sincs itt, ahogy látom. Úgyhogy úgy gondolom, ez az első hivatalos ülésünk, amióta közös előadókban egyeztünk meg a javaslatok témájában, a jogi bizottság képviseletében is, és azt hiszem, rendkívül konstruktív vitát folytattunk le bizottság szinten a jogi bizottsággal, és szinte már teljes az egyetértés közöttünk a kompetenciák között, a kompetenciák részéről, amilyenk az exkluzivitás ebből a szempontból. Úgyhogy azt hiszem, az előadók is tudatában vannak ennek, és ennek megfelelően járnak el. Nos, az előadókat keresem, nem tudom, ki szeretne először szólni. Két javaslatunk is van ugyanis. Gebhardt asszony, vagy ki? Elnök úr, egy konzervatív párt tagja vagyok, tehát hölgyeké az elsőbség. Ez az elv. Mrs. Gebhardt. Also ich werde jetzt nicht anfangen herum. Nem akarok számolgatni, hogy ki kezd, ki nem kezd, de az egyenlőség vagy egyenjogúság híve vagyok, ezért ez a szólás már csak korlátozottan érvényes, más dolgok is szerepet játszanak, de azért örülök, hogy a témát megvitathatjuk a mai napon, és egy dolgot szeretnék még tisztázni az elején. Nagyon sajnálom még mindig, hogy nem mi kaptuk meg a fő felelősséget ebben a dossziéban, hiszen itt fogyasztóvédelemről van szó mindenek előtt. Ma még egyszer elmondom, utoljára mondom, de világossá akarom tenni most ezt, és sajnálom azt is, hogy a harmadik cikkel kapcsolatban, amely egy kizárólagos jogkört állapít meg a júri számára, hát ez egy sajnálatos dolog. És a frakcióm nevében az utolsó pillanatig harcoltam, és elmondtam, hogy nem értek ezzel egyet, mert a harmadik cikktől jó részt függ az, hogy az egész szöveg hogyan alakul, a fogyasztóvédelem területén. Hiszen egy vitát még le kell folytatnunk a parlamentben, amit még nem igazán folytattunk le, hogy szükség van-e, vagy akarjuk ezt a 28. rezsimet, vagy nem, vagy ez az alapvető kérdés pedig, amit itt felvetünk. De ha mi nem adhatunk választ el a kérdésre, akkor nagyon nehéz lesz tartalmilag állást foglalni azzal kapcsolatban, hogy mi történjen ezen a területen. Vagyis mindjárt az elején azt is elmondom, hogy társ előadóként, nem egyeztetve ezúttal Mayer úrról, de társ előadóként jobban örülnék, hogyha ezen a területen egy minimális harmonizációs irányelvünk születne, mint sem egy 28. rezsim, és hogyha nincs is hatáskörünk ebben a kérdésben, azért szeretném ezt megindokolni, vagy elmondani, hogy mi az én személyes álláspontom most. Ez természetesen nem előlegezi meg a frakcióm álláspontját az egész témában a munkacsoportban. Tudják, hogy mit gondolok, a frakcióban még nem sikerült véglegesen egyeztetni minden esetre problémásnak tartom az opcionális rendszert, mert ez pont az ellentétje annak, amit akkor kéne tennünk, hogyha világosra akarjuk tenni a helyzetet a fogyasztók számára. Nem látom a fogyasztó előnyét ebben a kérdésben, ugyanis amikor bevásárolnak, akkor két szerződéssel találkozhatnak a kereskedőnél, és azt mondják, hogy döntsd el, melyik szerződés értelmében kívánod az akciót lebonyolítani. Nem tudom elképzelni, hogy egy átlagos fogyasztó tényleg nekiáll, és önmagában képes -e arra, hogy ezeket az igen bonyolult jogi szövegeket összevesse egymással, és mindig eldöntse, hogy melyik a kedvezőbb számára. Nagyra becsülöm, azt is, hogy egy másik utat kéne járni, és hát nyilvánvalóan a kereskedő azt az utat választja, amelyik neki kedvezőbb, nem pedig a fogyasztó számára kedvezőbb. Hogyha már tanácsadásról beszélünk, a másik dolog, ami miatt szkeptikus vagyok a 28. rezsimet illetően, az az, hogy milyen viszonyt alakítanak ki a Róma 1-es szabályozással kapcsolatban. Az nagyon fogyasztóbarát ez a Róma 1-es, hiszen ebben a szabályozásban az szerepel, hogy vita esetén a fogyasztó tagállama élvez elsőbséget, amikor adásvételi jogot alkalmazunk. Ha itt most opcionális rendszert akarunk alkalmazni, akkor hogyan lehet a Róma egyes szabályt a jövőben még hitelesen alkalmazni. Vagyis ezek olyan kérdések, amelyeket itt figyelembe kell vennünk. Ezért ismételten elmondom, nagyon sajnálom, hogy a harmadik cikkben, ahol éppen ezt a kérdést vitatják meg, hogy igen, jogalapja van a az említett szabályozásnak, itt nem szólhatunk bele, ami gyakorlatilag sok mindent feleslegesít, ezt Májer úrral, szerintem egymás között újra meg kell ezt vitatnunk, hogy hogyan kezeljük ezt a kérdést, mit tudunk tenni annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki a helyzetből, hiszen valamennyien tudjuk, hogy szavaznunk kell e, itt, mielőtt a júriban szavazunk, és az alapvető kérdés csak utol fogják itt szabályozni ezek alapján. Ez egy problémát jelent, és azt hiszem, hogy nehézségeink lesznek abban, hogy keresztül ügyük az akaratunkat. Most pedig megnézem még egyszer a tartalmi kérdéseket, persze nagy vonalakban, hiszen egy, egy első egyeztetés, első vita, a szövegeket még nagyon alaposan ellenőriznem kell, mielőtt véglegesen hozzá tudok szólni Felteszem a kérdést, hogy a kis és középvállalatok ezen a területen hogyan igazodnak el, Egyszerűen nem lehet az egészet megvitatni a harmadik cikk nélkül, megmondom őszintén. Gyakorlatilag szinte lehetetlen végigmenni ezen a dolgon a harmadik cikk nélkül. Tehát a kis és középvállalatok esetében nagyon pozitív lenne, hogyha egy ilyen opciós rendszer lenne, de nagyon sajnálom, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem is igaz. Pedig itt az szerepel. A kis és középvállalatok jogbiztonságot akarnak, egyszerűséget akarnak, világos helyzetet akarnak, és persze ez nem csak a kis és középvállalatokra vonatkozik, még a nagyobbak esetében is. Elmondták egyébként, hogy ők jobban örülnek annak, ha van egy világos szöveg, ami ezt szabályozza, és nem kell manőverezniük az egészben. Egyébként nem helyes szerintem azt mondani, hogy a vállalatok vagy a vállalkozók újra és újra 28 rezsimmel találkoznak. Kereskedőkkel beszéltem, akik ilyen szerződéseket kötnek, és ők azt mondták, tudják, az a helyzet, mi esetről esetre lépünk. Nem feltétlenül 27 vagy 26 tagállammal kötünk ügyleteket, hanem szépen sorjában megyünk. Hát itt vannak azok a tagállamok, amelyek fontosak, ott tudjuk mi a helyzet, ott ismerjük azt illetékes jogot, vagy a, és ebben megvan a gyakorlatunk. Most mégiscsak megpróbálok visszatérni a fogyasztóvédelemre, és a bosszúságomat megpróbálom lenyelni, és szeretném elmondani, hogy mit szeretnénk ezekben a kérdésekben elérni. Az Európai Bizottság azt állítja, hogy a javaslatokban a kötelmi jog magas szintjét írják elő. A tagállami jelzések, amelyeket kapok, kormányoktól kapok, a fogyasztóvédelmi szervezetektől és vállalkozásoktól kapok. Nos, hát ezek arra mutatnak, hogy Számos pontban ez minden bizonyal nem így van, és ezeket a témákat újra meg kell vizsgálnunk. Ha abból kell kiindulni, hogy ezekben a kérdésekben egy opciós rendszert alkotunk, akkor a különböző védelmi szinteket nagyon alaposan meg kell néznem, hogy pontosabban meghatározzam, milyen tartalmi módosításokat fogok eszközölni ezen a területen. Egyelőre nem tudok végleges dolgokat mondani ezzel kapcsolatban, mert még vizsgálódnom kell egész egyszerűen, hogy melyek ezek a különböző pontok. Nagyon összetett, nagyon bonyolult a szöveg, amely, mint ahogy az Európai Bizottság szövegeiben gyakran ezzel találkozunk, sok a melléklet, sok a hivatkozás, tehát ezt alaposan meg kell nézni, hogy a különböző összefüggések ezeken a területeken hogyan alakulnak. Mielőtt Mayer úrnak adom meg a szót, vagy adom tovább a szót, szeretnék emlékeztetni az eszmecserére, amit vele folytat, voltam eddig is, és abban is biztos vagyok, hogy a jövőben is nagyon jól fogunk együttműködni. Egy eh, együttműködési eljárásban már megállapodtunk. Azt mondtuk, közösen megnézzük, hol vannak közös pozícióink, és így egy eh, közös tervezetben meg tudunk állapodni, és azokat a pontokat eh, egy, egyenlőre kihagyjuk a tervezetből, amelyekben nem értünk egyet. Ez azt jelenti, hogy ott majd módosító indítványokkal operálunk, mind a ketten el benyújtjuk a módosítóinkat, és akkor ezek vita alapként működnek. Azt gondolom, hogy ez egy észszerű munkamódszer, ami, ahogyan ezt elmondtam, és már az elején gyakorlatilag sok mindent meg tudunk állapítani ahol jól tudunk együtt működni, de az is világosá válik, hogy hol vannak a frakciók különböző véleményei. Ez a polgárok érdekében is jó így, hogy lássák, hol vannak különböző politikai vélemények. Remélem nem túl sok lesz ezekből. Az a benyomásom volt, hogy tartalmilag Mayer úrral elég sok mindenben közállunk egymáshoz, de hát vannak vélemény különbségek, ami persze nem zárható ki. Egyelőre örülök az ilyen jellegű együttműködésnek. Első alkalommal van lehetőségem arra, hogy egy társ előadói kapcsolatban dolgozzak, és ez egy jó dolog, új dolog, de örülök a tapasztalatoknak, amiket majd megszerzek ezen az úton. Azt hiszem mindannyian ezt várjuk, mert mindenki, nagyon sokan egyetértenek az ön perspektívájával, de hát én semleges elnök vagyok. Ami a hatáskörök kérdését illeti, a bizottsági hatáskörökért, fel kell tételezzük, hogy egy opcionális eszközről van szó, ami azt jelenti, hogy a bizottság pályáztatja ezt a témát, ha a jogi szakbizottság megváltoztatná az, egész alap, az egésznek az alapját, akkor újra kéne tárgyalnunk az álláspontunkat. Úgyhogy abból indulok ki, hogy egy opcionális eszköz alapján állunk. És ez, ennek alapján kell tovább lépni. De vannak itt mások is, akik persze megkérdőlezzik a hozzáadott értékét mindennek. Szeretném felhívni a figyelmüket arra is, hogy négy eh, megindokolt véleményt kaptunk nemzeti parlamentektől, meg szerint a szubszidás elvét sérteni ez a lépés. Emlékeztetem önöket, hogy 18 parlament kívánt jelezni, de négy jól indokolt és lényegi kérdéseket érintő parlamenti visszajelzést kaptunk eddig, amelyre bizonyal reflektálni kíván majd a jelentéstevő is. jelentéstevőként Meyer úr. Köszönöm szépen. Tehát a felettünk álló döntéshozók nagy bölcsességükben úgy döntöttek, hogy egy, egy társ előadókét is kineveznek. Tehát az akp mindig is voltak társjelentés tevők, ez nem újdonság. Ugyanakkor a probléma nem változott, hogyha egy afrikai jelentéstevő, meg egy európai jelentéstevő közös jelentést kell tető alá hozzon, az nem mindig egyszerű feladat. Egyes kevés kérdés tulajdonképpen nem, ám a jelentős kérdésekben egyetértek Evelyn a különösen fogyasztóvédelmi kérdésekben teljesen egy hangon, egy fronton állunk. Abból indulok ki, hogy itt egy opcionális, önkéntesen választható eszközről van szó, hiszen világos a helyzet, hogy a polgárjog a jogi szakbizottság asztalára tartozik, és nem az imkóéra. Mi a konkrét fogyasztóvédelmi ügyekért felelősek vagyunk, ám a jogi formáért nem. Azt nem mi határozzuk meg. Ezen nem is akarunk változtatni. Nem is tudunk, függetlenül attól, hogy esetleg véleményünk van, vagy kérünk majd véleményt tőled akár. Tehát tény, hogy a rendszerben igyeksz, arra igyekszünk, hogy ahol egy, egyetértünk, ott a társ jelentéstevőként egy hangon fogalmazunk, ott pedig, ahol nem, ott a szakbizottság nagy bölcsességére bízzuk a dolgot, és megszavaztatjuk. Ugyanakkor persze a jogi szakbizottságnak aztán még nagyobb a bölcsessége, ők még följebb állnak ezen a létrán. Tehát opcionális eszköz szerintem jobb, mint a minimál harmonizáció. Németországban, Németország azon négy ország egyike, amelyet az elnök éppen említett, ahol indoklás született, miszerint ö, a nemzeti jogba való beavatkozás jelentene egy opcionális is. Ezzel nem tudok egyetérteni, hogyha egy viszonylag átfogó módon avatkozunk be, az mindenképpen erősebb beavatkozás, mint hogyha opcionális eszközt kívánunk. Hogy aztán szük, akar-e ilyet valaki, aznál fontosabb kérdés, hogy szükség van-e erre. Engem egyáltalán nem érde, ha azt mondja valaki, hogy nem érdekel egyáltalán egy európai opcionális eszköz, ám legyen. Ám ugyanakkor, ha minimál harmonizáció történik, az kötelező. Ez ez kevésbé súlyos beavatkozás, hogyha a cég választhat, hogy melyik jogszabályhoz alkalmazkodik, melyiket választja. A Róma 1-estről tettek említést, egy sor kivételt meghatároz, ez például a small claims jogügyleteket, ahol például a német íróságoknál, mint német fogyasztó panasszal élhet, hogyha a partnerem, egy másik vállalat, akár csak egy kicsi leányvállalattal is bír Németországban, bárhol is, akkor már német bíróság joghatósága érvényesül. Ez ö, fogyasztóvédelmi szempontból is észszerű és jó így. Ami a tartalmakat illeti, itt is egy kicsit ö, meg kell beszéljük egymással, mielőtt nagy deklarációkat teszünk itt, Ám egy dolog feltétlenül fontos számomra. Az Európai Bizottság van egy úgymond önmagában zárt javaslata és szándéka, amelyre nagyon nagy hatással volt az elmélet. Persze, az egyetemek, a szakértők, a jogtudósok részéről számára ez nem újdonság, ám mi a fogyasztó védelmi barát módon kell ezt megfogalmazásában is alakítsuk. Az IMKO feladata ez. Tehát az a, a szándékunk, hogy ne feltétlenül mi legyünk egyedülfelelősek kérdésekben, hanem inkább egyre több kérdésben legyünk úgymond társfelelősök, ami a, például annak érdekében, hogy fogyasztóbarátabban tudjuk megfogalmazni ezeket a szabályokat. Persze ez egy polgárjogi jogszabály, és ezek meglehetősen sűrűn írott szövegek, nehezen értelmezhető szövegek, szakszövegek, ám itt is, akár töltelék szavak nélkül is, lehet úgymond barátságosabban, felhasználó barátabban fogalmazni, nem csak tiszta jogi nyelven. Tehát annak érdekében, hogy értelmezhető legyen a polgár számára is az, amit a, jog, a jogász már egyébként is tud, amennyi a fejében van. Minden országban a jogi nyelv nem feltétlenül a, a, a, a, az emberek által érthető nyelv. Tehát e, ezért kell beleszólnunk ebbe a folyamatba. Nem kizárólagos módon, ám a megjelenítésben igenis kell legyen szavunk. A másik dolog, és ez egy kérdés is a bizottság irányába, és a úr itt van, ahogy láttam. A, bár egy viszonylag magas fogyasztóvédelmi szintet igyekszünk a szövegben megjelenteni, nagyon sok tagállamban még ennél magasabb szintű fogyasztóvédelmi szabályok is érvényesülnek. Ha helyén való módon az az alap ö, szabály, hogyha egy országban magasabb szintű a fogyasztóvédelmi szabály, akkor az érvényesül, mint, mint az európai, akkor ezt a vállalatok számára is hasznosan kell megfogalmazni. Például, hogy ahelyett, hogy 27 jogszabály helyett egy Európai Uniós jogszabályt hozok létre, és azt, és azt teszem választhatóvá, akkor az legyen átfogó, és ne a tehát ne legyen további, ne, kell, ne legyen szükség arra, hogy további 27 nemzeti jogszabálykönyvet kelljen átnézni ahhoz, hogy a jogomat érvényesítsem. Ezért bátorítanám önöket arra, hogy gondoljuk végig azt, annak lehetőségét, hogy egy mellékletet fűzünk a, a jogszabályhoz, és a bizottságtól kérem is ezt, javaslom, ahol is a magasabb szintű fogyasztóvédelmi jogszabályokat, amelyek a tagállamok valamelyikben, valamelyikben érvényesülnek, leírják. Nagyon nagy munka ez, tudom azt is, hogy a, a fogyasztóvédelmi irányelv esetén már megpróbálták ezt, és nem jártak sikerrel, ám azért még egyszer neki lehetne futni, mert most konkrétabb a, a cél, egy átfogó, szép á, vásárlói jogot írunk le, voltak éppen, hogy egyszerűbben fogalmazzak, és ezen a konkrétabb alapon szerintem már meg lehet határozni, hogy milyen egyéb jogszabályok érvényesülnek a 27 tagállamban, amelyek magasabb szintű fogyasztóvédelmet irányoznak elő. Egyébként tudnék nehéz lesz az alkalmazása ennek a jogszabálynak. Azt nem várható el egy kis vállattól, hogy válasszon egy opcionális jogszabályt, de nem tudja, hogy voltak éppen mely jogszabályokra kell még továbbra is figyelemmel legyen. Erről meg vagyok győződve, hogy ez így nem fog működni ilyen értelemben hozzá kell szólnunk a vitához, és javasolnunk kell, és szerintem észszerű módon egy ilyen melléklet létrehozását. Erről kell még tárgyalnunk, fogunk is tárgyalni, talán Stodmayer vagy a, a bizottság más képviselője majd véleményezi ezt, hogy mennyire észszerű, ez mennyire ö, egyáltalán lehetséges egy ilyen melléketet megírni, hogy egy lezárt ténylegesen működő európai vásárló jogszabály érvényesüljön, és ne csak egy torzó csonk. Ennyit szerettem volna elmondani most, majd lesz később is kérdésem, de van még egy kis időnk is talán. Szerintem ö, ö, kimerítő módon meg kell vitassuk ezt annak érdekében, hogy megfelelő eredményre jussunk. Köszönöm. Yes, thank you very much, uh, both of you. Köszönöm szépen mindkettőjüknek. Azt hiszem, még szélesebb körű aspektusokat is meg kell vitatnunk, a hatástanulmányt és egyebeket, amelyek majd hamarosan felvetődnek, úgyhogy majd a végén zárjuk ezt a témát le. Endez úr, Kreuzmann urat képviselni? Igen, köszönöm, elnök úr, nagyon rövid leszek. Azt hiszem, ezzel a témával kapcsolatban a legfontosabb az, hogy megbeszéljük mindent. Az előadó Említette már, hogy opt-inről van szó a jogalkotás terén, ami megint csak működhet, mert nem kell a 27 parlamenttel a tagállamokban szembenéznünk, de ugyanakkor az optin azt is jelenti, hogy az emberek és a vállalatok is választhatnak. Ez pedig azt jelenti, hogy nagyon nehéz a helyzet, ha az egyik fél nem akar optint ebben a jogalkotói folyamatban. Természetesen egyszerűbb a ö, határokon átnyúló adásvételi kérdéseket jóváhagyni, de nem a jogalkotás önmagában a probléma a határokon átnyúló esetekben, hanem mondjuk a nyelvek, az eljárások, a szállítás kérdései, és talán ezzel is foglalkoznunk kell. Aztán, ami a business-to-business business aspektust illeti. Feltettem a kérdést, hogy ö, van már az ENSZ-nek egy adásvételi joga, akkor a vállalatok miért business-to-business alapon működnek? Ezt tisztáznunk kell. Aztán van még rugalmasabb megoldás is. Hogyha nem akarják használni, akkor egyáltalán miért foglalkozunk mi új dekorációval, amit felakaszthatunk aztán az európai karácsonyfára? Hmm. Ha jogszabályokat fogadunk el, és főleg, ha opt-inről van szó, az elképzelést támogatom, akkor tényleg vonzónak kell lennie minden számára. Ö, és használni is kell a valóságban. Talán valamilyen útmutatásban gondolkodhatnánk, ami aztán a különböző definíciókat is megvilágítaná a különböző nyelveken. az esetek többségében a KKV-król elfeledkezünk, és ezért diszkriminatíven járunk el velük szemben az európai jogalkotás során. De most pozitívan kívánunk diszkriminálni velük szemben, például a kkv definíció elég széles körül. Úgyhogy talán jó lenne, ha minden vállalatnak lehetővé tennénk az opt-in választását. Ugyanis így nem tennénk különbséget a KKV-k között, mert ugye az 500 alkalmazott túlságosan széles körül. Mert ugye vannak nagy nemzeti KKV-k, meg ott van például a sarki fűszeres esete. Ha valós fogyasztóvédelmet akarunk, ez megint csak fontos dolog, de ez nagyon sok kötelezettséggel jár a vállalatok részére az Optim keretén belül, és ezért úgy gondolom, hogy a vállalatok ezeket a kötelezettségeket nem fogadják el, mert nem képvisel többletértéket, vagy nem vonzó számukra. Úgy gondolom, hogy ezeket mind meg kell vitatnunk az elkövetkezendő hónapok során, mert ha új jogszabályt fogadunk el, ilyen jellegűt, akkor annak sikeresnek kell lennie, és ugyanakkor javítania kell a belső piacot is. Ha viszont nem így jelentkezik a hatás, az csak többletmunkát jelent. Persze még vonzóbbá tehetjük mindezt a jelenleginél. Köszönöm. Köszönöm. Gyulasz asszony. Rövid leszek, de nagyon sajnálatos, hogy a hatásvizsgálatos Stautenmayer úrral már nem tudjuk megvitatni. A két előadó fáradozásait nagyra tartom, de ami hiányzik, az a mérlegelés a bizottság részéről például, hogy szükség van erre a javaslatra egyáltalán, hogyha a fogyasztóvédelmi irányelvet jól ültetik át a tagállamok, és igen, is hiányzik a mérlegelés azon összefüggésben is, hogyha hatályba lép ez az irányelv, akkor milyen irányba mutat ez aztán a következő pont. Tudjuk, hogy az adásvételi jogot a tagállamok szintjén a bírósági ítéletek nagyban alakítják. Tehát mi a helyzet itt az Európai Bíróság ítélete és jogalkalmazása, de aztán van az adásvételi jognak egy nemzeti szintű jogalkalmazása, és milyen viszonyban van ez a kettő, és hogyan tud ez hozzájárulni a jogbiztonsághoz azt gondolom, nagyon sok kérdést nem sikerült itt még megoldani, és a bizottság javaslata ezért elégedetlenné tesz. Az utolsó pont meglepő, hogy számos tagállamban az elutasítás milyen széles körű fogyasztóvédelmi szervezetek, de a gazdasági szervezetek és a kis és középvállalatok szervezetei is ez ellen szóltak. Ekkor már fel kell vetni a kérdést, igazából kinek csináljuk ezt a jogot, hogyha ilyen méretű elutasításra találkozunk arra hivatkozok, tehát a jogi szakbizottságban, a belső piaci szakbizottságban is ellene fogunk szavazni frakcióként, nem fogjuk ezt támogatni. Természetesen az előadók fáradozásait támogatjuk, hogy több legyen a fogyasztói jog, erősebb legyen a fogyasztói jog, de az annexben említették, a mellékletben említették, ugye, hogy ott szerepeltedik, hogy a tagállamokban a a fogyasztóvédelmi jog hol megy túl ezen, de ezt nem lett világosan tisztázva. Tehát azt gondolom, hogy ez a rossz jogalkotás példája, és nem a jó jogalkotás példája. Egy utolsó pontként még szeretném felvetni, igenis nagy szükség lenne arra, hogy még egyszer tisztázzuk, hogyha a üzleti élet és a fogyasztók körülményeit, feltételeit szeretnénk javítani, akkor az egy nulla összegű játék, mert ez ahhoz vezet, hogy egyik fél sem fogja igazán ezt az újfajta jogot alkalmazni. Egyébként a Frankfurter Allgemeine Zeitungban van egy kölni jogász professzor asszony, aki egy cikket írt, mert azt mondja, úgyse választja senki, hogyha kialakul, mert nem jó neki, ha egyáltalán megszületik. Azt gondolom, hogy igaza van. Köszönöm. Děkuji, pane... úr. Köszönöm. Elnézést, hogy e, nincs itt kollégám. Tehát e, nagyon fontos oknál fel nem tudott eljönni. Tehát a konzervatív frakció e, támogatja az, hogy határon átnyúló vásárlói jogok érvényesüljenek, és általában a gazdasági növekedés minden előmozdítóját támogatjuk. Ám komoly kétségeink vannak ezzel a konkrét javaslattal kapcsolatban, illetve a hatásvizsgálattal kapcsolatban is, mert nagyon súlyos módszertani hiányosságok adódnak ebben a hatástanulmányban. A zöld könyv követelménye is volt, hogy átfogó és tudományosan helytálló hatásvizsgálat történjen. Ez szerintem nem valósult meg ez esetben. Gondolok például arra, hogy itt az előnyöket duplán számolták, és a bizottság nem veszi figyelembe a eh, lehetséges határon átnyúló eh, jogok költségeit sem megfelelő technik mértékben ugyanakkor a tagállamok a tanács részéről egyfor, egy, egyértelműen azt fogalmazták meg, hogy megfelelő megoldások szülessenek a bizottság javaslatában, ezek egyáltalán nem valósultak meg, nem világosak. Ezért sürgető az eszmecsere lefolytatása ebben a kérdésben. A tagállamoknak is nagyon súlyos aggályai vannak, erről szóltak is, és ők is jelezték a tagállamok némelyike, hogy a hadásvizsgálat minőségi, minősége nem megfelelő. Ezért kell még egyszer nekünk is megvizsgálni a hatásvizsgálatot. A fogyasztóvédelmi szervezetek is ö, ellene vannak ennek a szabadon választható eszköznek, mert szerintük a bizottság nem megfelelő módon támasztotta alá az indoklásában e, ezt a konkrét jogszabályt. Példának említhetnénk az Európai Fogyasztóvédelmi Szövetség, a BBUC az a javaslatát, hogy mint mintaszerződések szülessenek. Ez, erre vannak más párhuzamos példák is. További fontos érvek, mint például a gazdasági növekedés érdeke, abszolút nem kerültek bele ebbe a hatástanulmányba. Nem reflektált ezekre. És azt azok a stakeholderek, azok a szereplők, akiknek, akik kéne, hogy kedvezményezetjé legyenek ennek a bizottsági jogszabálynak, azaz a fogyasztók és a kisvállalatok, éppen hogy ez ellen nyilatkoznak és nyilatkoztak. Egy, ahelyett, hogy ilyen rendkívül bonyolult rendszert vezetnénk be, sokkal többet érhetnénk el azzal, hogyha jó információs, felvelegesítő kampányokat szerveznénk, konkrétan a KKV-kre szabva, megfelelő ö, és a megfelelő jogszabályok, a most érvényes jogszabályokat úgy alakítva, hogy megfelelő intézkedések szülessenek a határon átnyúló kérdésekre, megvilágítva azt, hogy milyen kockázatok érvényesülnek a felhasználó érdeké részéről, ezeket kellene jobban kidomborítani, és erről tájékoztatni a vásárlókat. Fox képviselőtársam nevében is mondom, hogy erről van, erre van az szükség, és a harmonizáció akkor szükséges, hogyha a gazdaság növekedés munkahelyteremtés segíti elő, és tagállamainkat segíti. Ellenkező esetben nem sok értelme van a tagállami ö, szerződéses rendszer, vásárlási szerződéses rendszer módosításának és harmonizációjának. A megfelelő a jogszabály kiválasztás lehetősége nem csak a fogyasztó számára kell érvényesülni, hanem a vállalatok is kell, hogy választhassanak adott esetben, és ennek hatása az kell legyen, hogy a vállalatnak mindig legyen képessége kiválasztani a megfelelő, neki megfelelő jogszabályokat. Ez általános szinten azt jelenteni, hogy azokban az országokban, ahol nagyon magas a fogyasztóvédelem jogszabályi biztosítása, mint például Skandinávországok és Nagy-Britannia, ott a vállalatok majd nyilván a közösségi jogszabályt választják, míg ott az országban, ahol alacsonyabb a szint, ott majd a tagállami szintet választják a vállalatok. Ez sem volt nagyon hasznos, azt hiszem az általunk megjelölt cél szempontjából nem segíteni a fogyasztót. nagyon sok képviselő különféle frakciókból itt az IMCO-ban nagyon komoly érdeket fűz ahhoz, hogy a fogyasztó tényleges e, e, hatalmat kapjon, ténylegesen felszólalhasson, ehhez pedig egy részletesebb, szakmailag jobb hatásvizsgálatra van a szükség, amely minden politikai opciót mérlegel, és összeveti azokat. Ezért gondolom úgy, és követelem Fox úr kollégám nevében, hogy mind a két jelentéstevőt, és arra kérjük, hogy először is egy nyílt eszmecserét folytassunk le ezen javaslatról, és aztán egy pragmatikus megoldást próbáljunk találni kérdés megoldására. Fox képviselőtársam azt arról is megkért, hogy kérje meg önöket, hogy észszerűen, nyugodtan, tárgyilagosan, hideg fejjel beszéljük meg ezeket a kérdéseket, az összes opciót az asztalra téve, a szerződés minták lehetőségét is értékelve, amit Bilkasszony javasolt, azt is ilyen tárgyilagosan mérlegelve, ne kössük meg magunkat egy olyan témában, amely aztán végső soron ö, hónapos, több hónapos vitát okoz a tanácsról, és végül is nem teszi út a fogyasztók érdekeinek sem. Uh, we don't have very much time left, Mr. Nem túl sok hátralévő időnk van, Báldeszária úr akart még hozzászólni, és aztán megpróbálom összefoglalni, illetve szólok majd az árnyékjelentés készítőkhöz is. Köszönöm, elnök úr, megpróbálok rövid lenni. Úgy gondolom, hogy fennáll a kockázata a keveredésnek. Itt nem fogyasztói jogról van szó, vagy olyan eszközről, hanem olyan eszközről, amely aktualizálja a közös piacot. Mert ugye az áruk, a személyek és a tőke szabad mozgása miatt ilyen, amilyen. És ha a vállalat szeretné, hogy az egyik legfontosabb eset a nyelven és a más felhasználáson kívül az, hogy hiányzik az a jogi garancia, amely egyhangúan garantálja a, a szerződéseket. Ez központi kérdés, mert nehéz elképzelni nem csak vállalati és fogyasztói kapcsolatban, hanem a vállalatok között is, mondjuk egy szlovák, meg egy olasz cég között. Mások a hagyományok, mások a történelmi kör, körülmények, és mások a jogrendszerek. És mint nem lehet, ahogy nem lehet 27 kereskedelmi törvényt harmonizálni, vagy adásvételi jogot, az egyetlen megoldás, hogyha nem akarunk nemzetközi jogi eszközhöz folyamodni, az az, hogy találjunk egy olyan opcionális jogot, amely megoldja a problémát. Ugye beszéltünk az adott cikkekről, egy olyan jogalkotásról, amely egészen a leírástól, az intézmény vonatkozásában már a patológiai esetekig rendezi a kérdést, hogy mi történik, ha ezt adódik, hogyha mi a helyzet az adott termék visszaosítása esetén, tehát minden aspektusát felöleli az adásviteli jognak. Mert ha az ember vagy fogyasztó, vagy vállalat, vagy cég, választania kell, melyik az a szabály, melyik az a jogszabály, amely a kapcsolatait rendezi, mégpedig pontosan kötelezettségekkel, jogokkal, amelyeket egy, egy értelműen meghatározzuk. Ma interneten történik 33% az adásvételi eh, szerződéseknek. Ha viszont határokon átnyúló vásárlásról van szó, akkor egyszerűen lezuhan ennek az ár a száma, mert egyszerűen a fogyasztónak nincs bizalma. Hogyha mondjuk olasz bort akarok venni, nem tudják, hogy ki fizet. És hogyha nem jön a pénz az áru szállítást követően, akkor ugye óriási akadályokba ütközik az ember. Aztán ott van ugye a nyelvi probléma, meg egy csomó más probléma. Úgyhogy ez az eszköz az egyetlen, vagy legalábbis az egyik olyan eszköz, amely lehetővé teszi azt, hogy a transnacionális kereskedelmet lehetővé tegyük. És ugye sokkal nagyobbak az elvárások a, a fogyasztó részéről, mert valamilyen alapon ugye megállapodást kell kötni az adásvétel során, és ezt rendkívül konkrétan kellene meghatározni, és minden fogyasztó ezt várja. De a továbbiakban ugye arról kell beszélnünk, hogy ez ugye nem a fogyasztó joga hanem egy eszköz, amelynek segítségével a fogyasztó nem csak a saját hazájában vásárolhat. Mert egyébként a cégek áldozatai lesznek a globalizációnak, nem pedig kihasználhatják a globalizációs lehetőségeket. Így nem tudják kihasználni azt a lehetőséget, hogy ne csak saját hazájukban tudjanak kereskedni, ha nem garantáljuk egy olyan eszközt, amely segít a hatékony egységes piac működést. Úgyhogy lehet javítani rajta. Én úgy gondolom, hogy ez nyilván javítható megoldás, de központi fontosságú, amivel jogalkotói szempontból a nehézségeket le tudjuk küzdeni, amelyek nehezítik a belső piac fejlődését. Köszönöm. Okay, well. Rendben. Azt hiszen nagyon eleven vita lesz majd erről. És Bátazer úrnak igaza van. Hát a cél az, hogy a határon átnyúló vásárlásokat segítsük, előjavítsuk, és erre vannak más eszközök is, és a fogyasztó védelmi jogi irányelv nagyon fontos lépés ez az irányban, ennek a végrehajtása, tehát jó, ha megvalósul időnk lejárt, nem tudom megadni a szót, de igyekszem összefoglalni az eddig hangotot, és igyekszem a, felvázolni a következő lépéseket. Általában az új javaslatról szóló kérdéstárgyalás úgy történik, hogy a bizottság bemutatja a hatástanulmányát, erre most nem volt idő, mert erre több mint egy óra kéne most, hogy így járjunk el és a jelentéstevők is jelezték, hogy szeretnek leülni az árnyék előadókkal, ennek formáját meghatározandó. Több képviselőtől ugye hallották a kérdéseket is, akik már olvasták a hatástudományt, hallottak kérdéseket, és részletes tájékoztást kérnek, úgyhogy erről egy hosszú vitát kell majd tartani, hosszú ülés lesz ez. Ez érezhető már most is. A jelentéstevők gondolkoznak a felől el, hogy talán létrehoznak egy hatástanulmányi egységet, amely szinte megvizsgálja ezt az anyagot a szakbizottság nevében, kommentálja azt. Ez egy lehetőség az önök kezében. Pablo. Tele, hallom, telefonálsz, kérlek, hogy menj ki telefonál, ne telefonálj. Tehát arra szeretném kérni az árnyékelődókat és az leadót, hogy döntsék ezt el. Fontos döntés lesz ez, mert jelentős különbség van. Áll fenn, a szakbizottságon belül nézett különbségek érzékelhetőek, ezeket föl kéne mérni. Egy külön ülést kéne szentelni e- ennek a kérdésnek. Szerintem normál szokásos gyakorlat szerint járjunk el, tehát a hatástalománynak szenteljünk egy külön ülést, a kritikákat, feltételezéseket mérlegelve, amelyek mögött állnak, és ez alapján lesz egy alapunk a tovább lépésre, hát, hogy eldöntsük miképpen tovább. Ez volna a, a, a kezdeti javaslatom. Világos, hogy egy más projekt, amikor két társ előadó dolgozik, a szakbizottság együttműködve, mint a szokásos. A titkárságtól kaptam egy beterjed egy, egy anyagot a, a végső tárgyalásokkal kapcsolatban. Szerintem a jogi szakbizottsággal jó eredményre jutunk majd, amely meghatározza a javaslat alapját. Érzékelem géphártasszony javaslatát arról, hogy itt arra vonatkozni, hogy egy, egy szabadon választható szabályról lenne szó. Persze a bizottság akar alternatívokat felvázolni, akkor megteheti. Ez a javaslat struktúrájából is adódik. Nagyon fontos lesz tehát ez a lépés is, ha megszületik. Nos, ezzel igyekeztem az eljárásjogi kérdésekről, meg tartalmi dolgokról összefoglalóan szólni, nem tudom, Mayer úr vagy Gebhardt asszony rövid záró szóval élneke. Öt percet alkuttam ki, még, amely más le is járt már, de záró szóra azért megadom. Gebhardt asszony, Mayer úr. nur ganz kurz. Nagyon rövid leszek. Tényleg azt kell látnunk, hogy a cél hogy jobban működjön a belső piac, ezért működünk mi közre. A Júri szakbizottság talán másképp gondolkodik, ők egy kicsit lekerekítenék a dolgot. Nagyon sok törvényünk van, ilyen formális területen van az európai letartóztatási parancs, az európai kísértékű követelés parancs, stb de nincs még semmi anyagi jogi területen. Ezért próbálnak most egy közös elképzelést kialakítani, hogy egyáltalán mikor született meg egy szerződés, hogy ebben egyetértsünk, és milyen következményei vannak a szerződéskötésnek a jogok, a kötelezések területén, és mi van akkor, ha nem működik a dolog. Tehát egy működő egységes piacon, ha azt mondjuk, hogy komolyan veszük ezt a belső piacot, mindenki ott vásárol, ha akar, és ott ad el, ahol akar, akkor közös nézetekre van szükség, hogy ez hogyan működjön. Szerintem ez világos, ezt az elvet egyértelművé kell tenni, szem előtt kell tartani. Hogy milyen formában, milyen mértékben, persze erről folyik a vita, ezt meg is kell vitatni de hogy az alapokról van szó, tehát ebben mindig egyetértettünk mindenhol a frakciókon keresztül. Igen, közös véleményt kell kialakítani, hogy legyen egy belső piac, amelyen mindenki tud eladni, megvásárolni. Jó, persze, egy kicsit tiltakozom az ellen, hogy ez a benyomás alakult ki egyesekben, hogy a vállalatok, a kis és középvállalatok ezt elutasítják. Azért ez nem egészen így van. Németországban a németországi ipari és kereskedelmi kamara, itt a kereskedelemről beszélünk egy sorban, most nem a gyártás az, ami előtérbe kerül. Ők ezt támogatják, a kamara támogatja ezt, tehát ezt világossá kell tennem. Nem egészen úgy van, ahogy ezt itt mondták többen, hogy az alkalmazók ez ellen vannak. Oldenburg, Berlin, ugye a kamarák, igenis hozzászóltak, ott voltam, mert erről biztosítatok mind mindenkit, tehát három héttel ezelőtt volt körülbelül. Végül pedig, amit ön mondott, hogyha az opciós jogot választjuk, mindig a magasabb szintű fogyasztóvédelem érvényes, tehát ezt a fogot ki kell húznunk, tehát ezt, ezt a félelmet nem szabad táplálni, hogy csökkentenénk valamilyen módon a fogyasztóvédelmet, mert világosan szerepel a szövegben, hogy a magasabb szintű fogyasztóvédelem a fontos. Éppen ezért egy mellékletet kell készíteni, hogy a magasabb szintű fogyasztóvédelmi jogok, amiket mi nem fogalmazunk meg külön a szövegben, ezek megtalálhatók legyenek valahol. Azt gondolom, a nagy vitára még sor kerül, ez csak címszavakban lett volna a véleményem. Tehát Géphárt asszony végül is a zárszó jogát megkapja. Köszönöm. Nem hagyhatom szó nélkül, mert az IHK-ból én más hangokat is hallottam a, a kereskedelmi gazdasági kamarából, úgyhogy persze többen beszélnek ennek a szeretnek a képviseletében, Hans Péterrel mások, meg velem mások, úgyhogy az lehet, ebből adódik a különbség, de mindenképpen érdekes. Úgy gondolom tehát, hogy észszerű, volt, észszerű erről vitázni, arról, hogy milyen eszközzel akarjuk elérni azt, hogy közös belső piac jobb minőségben jön létre. Erről van tudnék szó, és vannak más eszközök is, amelyel ez elérhető. Ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni ezek lehetőségét. Ha meg azt, ha egy olyan érvet hallok, Hans Péter elnézést, nagyon ellenmondásos, az, hogy a maga, hogyha a magasabb fogyasztóvédelem érvényesül akkor is, ha a másikat választja valaki, akkor egyetlen is értelme bevezetni ezt a másikat, nem? Now, rapporteurs, I don't want to start the debate between... Jelentéstevők, nem akarom megnyitni a vitát önök között, de biztosan, hogy izgalmas lesz ennek a dolognak a jövője. Az látható, hogy nagyon messze vagyunk még a konszenzus bármely formájától, ez a tanácssal kapcsolatban is, meg a, a, a vállalati fogyasztói szeretekkel kapcsolatban is igaz, úgyhogy erre reflektálnunk kell, jelentős munka előttünk, szisztematikusan kell előre haladnunk, hogy egy észszerű eredményre jussunk. Köszönöm, köszönöm a bizottság képviselőjének, hogy részt vett, és várom a jelentéstevők csapat további lépéseit, április 25-én, 26-án találkozunk, csak délelőtt. Köszönöm a tolmácsoknak, hogy tovább maradtak. Strasbourgban jövő héten találkozunk.